Okay. And uh, so, welcome to everybody. Please, we can... Köszöntök mindenkit, megkezdjük az ülést. Uh, Többnyelvűség tisztelete kedvéért én most ol- olaszul folytatom. Kérem, tegyék fel a fejhallgatóikat. Silenzio, per favore. Grazie. Allora. E vorrei intanto dire eh, tutti benvenuti e dire subito che vorrei dare la... Rögtön az elején szeretném elmondani, hogy eh, üdvözlöm a szakértőinket, a vendégeinket, akik eljöttek ma. Köszönöm szépen előre, hogy meglátogattok minket. Ez Szav- Nick Saville professzor, az egyik vendégünk, eh, az EU szakpolitikai implementáció területével foglalkozik. Valdemár Mártinyuk úr pedig a nyelvtanításról, nyelvtanulásról fog beszélni, Mikelekát Szóla pedig az európai többnyelvűségi stratégia előnyeiről és költségeiről fog beszélni. Erről a három fontos dologról beszélünk tehát a többnyelvűség tekintetében. Üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Sok kihívást jelent a jelen környezet Európában, de nem csak Európában. Már ami a többnyelvűséget illeti. Ennek tehát ezt a három vetületét fogjuk megvizsgálni. a nyelvi, kulturális több színűség, sokszínűségnek a védelmét szolgálják ezek az erőfeszítések, az európai kultúrpolitika fontos pillére a nyelvi sokszínűség. Ezért nagyon fontos, hogy valamilyen kereteket alkossunk a többnyelvűség megőrzésére. Erre egy bizonyos keretet is kialakítottunk meg, és a tan- nyelvtanulás nem csak a fiatalok számára fontos, hanem a felnőtt képzésnek is fontos része. Ez egyfajta második esély. És nem csak az állampolgároknak, hanem az Európai Unióban tartózkodóknak, letelepedetteknek szeretné nyújtani ezeket a szolgáltatásokat. A hivatalos eh, nyelveken túl még van 60 eh, regionális nyelv, amelyet kb. 40 millió ember beszél. Hogyha ezeket a nyelveket nem örökítjük tovább, és nincsen lehetőség arra, hogy ezeket eh, a regionális nyelveket a gyerekek elsajátítsák az iskolában, nem tudjuk elősegíteni ezen nyelvek fennmaradását, az súlyos veszteség lenne Európa számára. Ezért az anyanyelvi oktatáson kívül két további nyelv oktatása a cél. Ezek tehát azok a célkitűzések, amelyeket szolgál ez a stratégia. Kaptak egy dokumentációt, amely referenciákat tartalmaz a különböző ügynökségekre, amelyek Európában közösen azon fáradoznak, hogy elősegítsék a többnyelvűség felmaradását. Nagyon fontos megérteni, hogy hol is állunk ebben eh, a munkában. És nagyon fontos eh, megindítani ezt a párbeszédet eh, a szakértőkkel, intézményekkel, intézetekkel, amelyek a nyelvek gondozásával foglalkoznak, és fel kell tárni, hogy milyen kihívásokat jelent a migráció, és más kihívásokat is meg kell vizsgálni, már ami a nyelvi sokszínűséget illeti. Nagyon fontos ezeket az innovatív megközelítéseket megfigyelni, és az erre vonatkozó adatokat elemezni. Most 10 percben megadom a szakértőinknek a szót, 10-10 percben, és a három prezentáció után kérdéseket tehetnek fel, amelyre vendégeink válaszolnak majd. Először is átfogó, globális módon vizsgáljuk meg a kérdéseket, és aztán az egyéni kérdéseket hallgatjuk meg. Tehát először Nick. És most azt szeretném kérni, hogy mindenki hallgasson el, hogy halljuk az előadót. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Itt van az előadásom. Remélem, hogy megkapták a jelentést, amelyről beszélni fogok. Nagyon röviden <clears throat> ezekkel a kérdésekkel fogok foglalkozni, amelyeket most kivetítve látnak. Csak 10 percem van, úgyhogy gyorsan át kell majd szaladnom ezeken. Hogy milyen feladatot tűztünk magunk elé. Az európai többnyelvűségi stratégiának az EU szintű utókövetését vizsgáltuk 2011 óta. A következő célokat tűztük magunk elé. Nem akarom részletesen felolvasni őket, csak kontextusba szerettem volna helyezni a témát. Az Európai Többnyelvűségi Stratégiát egy határozat fogadta el, az Európai Unió Tanácsának 2008-as határozata a következő célokat fogalmazza meg, amelyeket láthatnak kivetítve, ezeket bizonyára önök is ismerik, nem is akarom húzni vele az időt. A célkütőzések összefüggésében az én feladatom az volt, hogy öt kérdésre keresem a választ. Ezeket is kivetítem önöknek. Megint azt tudom csak mondani, hogy majd a következtetéseimben taglalom ezeket a kérdéseket, azzal akarok elsősorban foglalkozni, úgyhogy most nem fejtegettem őket, hogy milyen megközelítésben végeztük el ezt a kutatást. Megvizsgáltuk 2011 óta legfrissebb fejleményeket, szélesebb történelmi kontextusban, és megvizsgáltuk a többnyelvűségi kérdéseket Európában és világszerte egyaránt, és időrendben helyeztük el a megállapításokat a dokumentumban. A dokumentum elsősorban kutatásokon alapul, dokumentumkutatásokon, de azért személyes, intézményes részvételen is alapul az európai nyelvi kompetencia felmérésen, illetve e, azon a tanulmányon, amelyet az EU részéről végeztünk el egy kutatócsoporttal. Most eh, szeretnék a megalapításokra és az következtetésekre összpontosítani. Ezeket a 34-től 42-ig terjedő oldalok fogla, oldalak foglalják össze. Nyolc ajánlást szeretnék hangsúlyozni, ezek hozzájárulhatnak a politika formáláshoz az Európai Unióban a jövőben, aztán majd elmondom a záró megjegyzéseimet. Az első kérdés az eszközökre vonatkozik, hogy az EU hogyan tudja formálni a nyelvoktatást a tagállamokban. A dokumentum egészében arra mutatok rá, hogy az Európai Bizottság hatásköre az oktatás területén korlátozott. A szubszidiaritás elvéből származtatott szabályok korlátozzák ezt, ezért elsősorban a szakértőkkel való együttműködés, tagállami képviselőkkel való együttműködés a bizottság feladata a nyílt koordinációs módszer keretében, és ennek eredményeképpen sok szakpolitikai feljegyzés, jelentés és forrás áll rendelkezésre a tagállamoknak, hogy a legjobb gyakorlatokat az EU minden országában ki tudják cserélni. Három ajánlást teszünk ezen a területen. A tagállamokat arra biztatjuk, hogy használják ki ezeket az eszközöket, amelyeket a bizottság rendelkezésükre bocsát, például workshopokat rende- szervez, az ECML, a Modern Nyelvek Intézete, illetve a különböző források állnak rendelkezésre. Ezekhez a lehetőségekhez kapcsolódnak utasítások, iránymutatások, arra nézve, hogy a forrásokat hogyan lehet elérni, és hogyan lehet biztosítani, hogy a projekt előnyeit meg lehessen tartani a projekt lejárta után is. Másodszor a bizottság gott arra biztatjuk, hogy szélesebb körben terjessze a tavaly szeptemberi Európai Nyelvi Nap eredményeit és következtetéseit. A tanulmányaink bemutatása után megvizsgáltuk az, ezeknek az alkalmazhatóságát is, és intézkedéseket fogalmaztunk meg, amelyek tovább segítenék a többnyelvűséget. Elismerve a nyelvek beágyazódását a társadalom minden területén, ezért nagyon nehéz az intézkedések eredményeit mérni adott helyen. A tagállamokat ezért arra sürgetjük, hogy a fenntarthatóságot biztosítsák nyelvoktatási programjaik tekintetében. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk. A második kérdés az EU pénzügyi eszközeinek áttekintésére vonatkozott, a többnyelvűségre vonatkozólag. Ezt a negyedik részt taglalja a dokumentumban, és ezt az ötödik részben a példázk egészíti ki az ilyen tevékenységekről. Az Erasmus Plus olyas valami, amit érdemes megemlíteni, mint az EU egyik fontos, szimbolikus képzési programja. 14,7 milliárd eurós összköltségvetése dolgozik 7 évre nézve 2020-ig. A célja, hogy modernizálja az oktatást, a képzést Európában. Különböző tevékenységeket fedez le. A nyelvoktatás az Erasmus Plus-ban fontos szerepet kap, biztosítandó az aktív részvételt az európai oktatási és képzési programokban. Ez a három intézkedés széles körben teremt lehetőségeket a többnyelvűség elősegítésére, a nyelvi sokszínűség és a élethosszig tartó tanulás összefüggésében, és még sok mindenre kitér a dokumentum, ezeket most nem akarom taglalni, van itt egy gyakorlatias ajánlásunk. Mivel az EU források olyan sokszínűek a többnyelvűség fenntartása érdekében, hasznos lehet egységes dokumentumot készíteni, amely rögt, röviden leírja az összes forrást, finanszírozási lehetőséget a nyelvoktatási programokra nézve. Harmadik kérdés. felvetették, hogy csak a nagy nyelvek elsajátítását támogatják a legfontosabb EU programok. kérdés, hogy hogyan lehet ezt kiterjeszteni. Elemeztük a forrásokat és dokumentumokat, és véleményünk szerint nem így van, vagyis ez nem igaz ez a megállapítás, ellenkezőleg a nyelvi sokszínűséget gyakran elismeri az EU, mint egyik legfontosabb értékét. Az intézmények hozzájárulnak ahhoz, hogy sokféle nyelvet lehessen elsajátítani a programok keretében, erre majd később visszatérek. Három ajánlásunk van ezen a területen. Az EU nemzeti politikák a, multi, a többnyelvűséggel és nyelvi diverzitással kapcsolatosan el kell, hogy ismerjék az angol új szerepét, mint a nemzeti közi kommunikáció közvetítő nyelvét, nem csak Európában, hanem globális szinten szélesebb összefüggésbe kell tehát ezt helyezni. Ugyanakkor, és erre majd visszatérek, az angol önmagában még nem elég. Másodszor a mobilitás és a migráció mintázatai összefüggésében többféle nyelvvel kell kiegészíteni az európai állampolgárok nyelvi repertoárját, nem csak a hivatalos nyelveket eh, kell oktatni, és az anyanyelv plusz két nyelv eh, célt talán újra kell fontolni, meg kell fontolni a valóság tükrében, tehát egyfajta repertoárban kell gondolkodni, nem elkülönült nyelvekben. Négyes, ötös kérdések, mind a kettő arra vonatkozott, hogy az EU pénzügyi forrásokat hogyan lehet jobban célozni, regionális szinten elősegítve a többnyelvűséget, elérve az iskolákat, közösségeket, közösségi központokat, stb. A jelenlegi források, pénzügyi források újra definiálásra kerültek az el, a korábbi tapasztalatok alapján, a korábbi programok tapasztalatai alapján, és építve a politikai prioritásokra, amelyeket az adott időszakban az EU kialakított. Az egyes programokra kialakított utasítások megfelelő, meglehetősen átfogóak, hozzájuk csatlakoznak szakpolitikai dokumentumok, illetve iránymutatások a forrásteremtésre. Itt az ajánlásunk meglehetősen egyszerű. Arra biztatjuk a tagállamokat, hogy mechanizmusokat hozzanak létre, hogy kisebb és jobban elterjedt szervezeteket támogassanak, és iskolákat, hogy ők is hozzáférjenek ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez. Most tovább lépnék a záró megjegyzéseimre, összefoglalva. A bizottság szerepe az oktatás területén, hogy elősegítse a tagállamok közötti együttműködést és szakpolitikai iránymutatást adjon a közös kérdésekben. Ami a nyelveket illeti, sok bizonyíték van arra nézve, hogy a bizottság kollaboratív és hatékony módon hatotta végre ezt a feladatot, együttműködve a tagállamokkal, és az eszközöket, pénzügyi forrásokat az igényekhez igazítva. A nyelvpolitika végrehajtása végső soron a tagállami kormányok kezében van. Az EU-nak nincsen lehetősége beavatkozni ezekbe az intézkedésekbe. A többnyelvűségű stratégia hasznos eszköz, és a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség területén az elmúlt években ez irányította a tevékenységeket. De ez a stratégia most már felülvizsgálatra szorul a, az anyanyelv plusz két megközelítéssel együtt, hiszen új lehetőségek és kihívások merültek fel 2008 óta. Ebben a felül, felülvizsgálatban az új kontextus is meg kell vizsgálnunk, hiszen egyre nagyobb a bevándorlás mértéke. Az Európai Nyelvi Napon a bizottság is felvetette, hogy új programokat segíteni az tagállami nyelvoktatás. A technológia is hasznos e tekintetben, a hatékonyabb nyelvtanulás lehetővé tétele, és is nagyon lényeges. Nyelvbarát környezetben kell tanulni a nyelveket, ahol előnyként, értéként ismerik fel a nyelvtudást, hogy bár legyen az EU nyelv, vagy pedig nem. A soknyelvűségi stratégia területén fontos eredményeket értünk már el. Most biztatni kell ennek a munkának a folytatását és az eredmények terjesztését, és további munkát kell végezni, figyelembe véve az új nyelvi realitásokat, és ennek elérése érdekében a bizottságot fel kell ruházni politikai és pénzügyi erőforrásokkal, hogy koordinálni tudja a megfelelő tevékenységeket a tagállamokkal, akár regionális szinten, és köszönöm szépen a figyelmet. Hm. Grazie, eh, davvero. Eh, Köszönöm szépen Szabadulnak az előadást. Rendkívül érdekes volt. és elmézést kérek, nem mutatta be kellőképpen eh, Szevő professzort, aki 2001 óta igazgatója a Cambridge English Language Assessment központ élén. Ez, és, és most megadnám a szót a második előadónknak, Valdemar Martinyuknak. La, nyelvoktatás és tanulás az EU tagállamaiban, ez az előadás címe. Köszönöm szépen. Az én ö, feladatomat abban láttam, hogy két dologra koncentráljak. Először is esettanulmányokat és kezdeményezéseket vizsgáltam az egyes tagállamokban, hogy hogyan próbálják az idegen nyelv tudást javítani, ezeknek a hatását javítani, a bevált gyakorlatokat egymással megosztani, és arra akkor az első tanulmányokat is vizsgáltam, hogy mennyire hatékony ez a megosztás. A második fő vizsgálódási területen a nyelvtudás mérésének módszereire koncentrált, és ezek egymással való összeegyeztethetőségére, és arra, hogy a stratégiai célok között melyiket kell legjobban kiemelni és finanszírozni. A kutatás során a következő kérdéseket használtam. Az első cél területen azt kérdeztem magamtól, meg a megkérdezetektől, hogy az esettanulmányok és a bevált gyakorlatok cseréje mennyiben használható a stratégia végrehajtásának és hatásának növeléséhez, javításához, növeléséhez. A második és harmadik témakörben azt vizsgáltam, hogy egyéb forrásokat, tanulmányokat használnak-e a tagállamok, és értékelik-e a rendszerék összehasonlíthatóságát. Megpróbáltam a, a, a forrásokat is azonosítani és értelmezni, tehát az esettanulmányokat, a bevált gyakorlatokat elsősorban és kiderült, hogy ez egy óriási feladat, még ezeknek a felmérése is, pláne értékelése, mert nagyon sok ilyen kezdeményezés van Európában. Úgyhogy ezek közül én csak ezek egy körét vizsgáltam. A legátfogóbb forrásgyűjteményeket tanulmányoztam át, amelyek a nyelvtanítással, tanulással kapcsolatos, és a legnagyobb adatbázisokat, és ezeket vetettem össze egymással, illetve az értékelési megközelítéseket is összevettettem egymással, amelyek ezen megközelítése kompatibilitását vizsgálták, és amelyek a bevált vagy ígéretes gyakorlatokat azonosították. Négy fő forrás típusra lettem figyelmes. Az elsőt nagyon hasznosnak és átfogóan használhatónak találtam, talán ez a legnagyobb esettanulmány gyűjtemény, a European Language Label Database, a nyelvtanulás és tanítási projektek, innovatív projektek gyűjteménye. A második a European Center for Modern Languages adatbázisa az Európa Tanácsnál. A harmadik adatbázist, a Molent is nagyon jól lehetett használni, ami egy információ kicserélési és bevágygyakorlat cserélési hálózat, és ugyancsak hasznosnak találtam Languages Working Group Peer Learning Activity Reportot, amit az Európai Bizottság 2014-ben publikált, amelyben nyelvtanítást integrált és számítógépes ismeretekkel integrált nyelvtanítási projekteket mutatnak be. A European Language Label Database az Európai Bizottság multilingvalizmus unitjánál érhető el. Több mint 2300 projektet jutalmaztak ezzel a címkével. 24 nyelven elérhető és kereshető ez az adatbázis sokféle szempont alapján. Ez talán tényleg a legnagyobb adat, vagy hát, esettanulmánygyűjtemény a mi témánkban. Izgalmas volt megtudni, hogy hogyan működik a NELLIP projekt, amely a Language Label Initiative-re épül, lőhálózat. Az adatbázis projektjeit használják ők is a saját kritériumaik szerint hozzárendelik ezeket a 19 résztvevő országban a politikailag releváns irányokhoz. 227 ilyen projektet választottak ki a nemzeti hatóságok, mint ígéretes esettanulmány, és 46-ot egyértelműen legjobb gyakorlatként ismertek közösen el a minőségi nyelvtanítás vonatkozásában. A másik adatbázis, amit használtam, és amire szívesen felhívom a figyelmet itt, a European Center for Modern Languages-nek az adatbázisa, amelyet az Európa Tanács kezdett gyűjteni, Ausztriai Gráci Központtal. Ez több mint 90 nagy, ö, ö, nagy projektről ö, számol be, és várja továbbra is a tagállamoktól, sőt a tagállamok kívüli országokból is a hasonló nagyságrendű projektek megismertetését, illetve a szakmai eszmecserét. Ennek a projektnek az a célja, hogy egyes projektekből folyamatos szolgáltatást alakít ki, a tagállamok számára. Ezen szolgáltatások egy részét az Európai Bizottság is már átvette és promoválja. A rendelkezésre álló források mellett más forrásokat is használtam már az említettek mellett. Ilyenekből is sok van, értékelő rendszerekről beszélünk most. Például a Common European Framework for Languages and European Education Systems, amit az Európai Parlament szakértői írtak 2013-ban, aztán a bizottság által összeállított országokról szóló összehasonlító elemzés, tehát itt most a nyelvi tudás értékelésére vonatkozó projektek gyűjteményéről van szó, ez 2014-ben jelent meg, illetve a Nemzeti Nyelvi, Nyelvvizsgák Összehasonlító Tanulmánya a középfokú oktatásban, amit a bizottság írt 2014-ben és 2015 ben Nos, a tanulságok mindezek alapján, miután nagyon sok esettanulmányt és bevált gyakorlatot elolvastam, és ezek értékelését is, arra jutottam, hogy a mi szempontunkból vannak nagyon jól hozzáférhető, átfogó, jól kutatható profi adatbázisok, ugyanakkor a hosszú távú hatás, elérhető hatás tekintetében ezek nem adnak értékelést arról, hogy az egyes projektek nek mennyire jövőbe mutató a jellege, és nem értékelik őket hosszú távon előre tekintve. Aztán a bevált projektek átültethetősége egy másik kontextusba is kérdő, kérdéses. Tehát beválhatott egy projekt valahol, de egy másik országban nem biztos, hogy ez így lesz és gyakran sok projektkoordinátor tévesen azt hiszi, hogy egy sikeres projekt bárhol, bármikor sikeres lesz. A Language Label kapcsán e, merült föl, hogy az egyszerű transfer nem elég. Nehéz e, egy sikeres történet potenciális sikerességét más kontextusban megbecsülni. Aztán ezek a nyelvtudás értékelő rendszerek pedig, és ezeknek az összevetése alapján is, és sok ilyen van, kiderült, hogy bár belelátunk ezekbe a rendszerekbe, de nagyon sokféle nemzeti nyelvvizsgarendszer van, és ezek gyakorlatilag nem összehasonlíthatók. Ez részben a teljesen jogos diversifikáció miatt is lehetetlen, és azért is, mert a minőséget, az elvárt nyelvtudás minőségét nagyon különböző szempontok alapján definiálják az egyes országokban. Ezért összességében azt mondhatom, hogy a meglévő eszközöket, forrásokat, kezdeményezéseket és minőségiként címkézett projekteket. Nyilván továbbra is gyűjteni kell, és érdemes őket olvasni, összevetni, de ezek hosszú távú hatását is ki kéne mutatni, mint az elit projekt is eh, kicsit erre törekszik, hogy ezeknek az alkalmazhatóságát, fenntarthatóságát 1600-2300 projekt közül kimutassa. Aztán módszereket kell kitalálni arra, hogy egy bevált gyakorlatot hogyan lehet átültetni egy másik kontextusba, úgyhogy az továbbra is sikeres maradjon. Végrehajtási intézkedésekre van szükség, európai és nemzeti szinten egyaránt, különösen igaz ez a nyelvvizsga rendszerek összehasonlíthatósága tekintetében és az őket megalapozó joganyag tekintetében. Ebben segítséget kéne nyújtani a tagállamoknak. A további ajánlásom arra vonatkozik, hogy azok a vállalkozások, szervezetek, amelyek például az Európa Tanács vagy a Modern Nyelvek Központja által javasolt módszereket fogadjuk meg, illetve fejleszük őket tovább, és erősítsük meg azt, hogy az esettanulmányok alapján szolgáltatás jellegűen a tagállamok tanácsot kaphassanak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet végrehajtani, átültetni ezeket a gyakorlatokat, illetve rendszeresen végeztessünk hatástanulmányokat, amelyek révén talán az átültethetőség és a hosszú távú működés jobban megjósolható lesz ezen projektek tekintetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Megtanultuk azt, hogy rengeteg dolgot vetünk a kezünkbe, de nem tudjuk a megoldást. Erre majd lesz a mi javaslatom a végén. Ez az áttekintés azonban nagyon érdekes volt a kutatásról, az adatbázisokról és az eszközökről, amelyek rendelkezésünkre állnak. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Mikéle Gazzorának, aki a Humboldt Egyetem, Humboldt Egyetem kutatója, nagyon sok kutatást végzett. Most hallottuk Martinjuk Prohan professzorról, akit nem mutattam be, hogy ő a Európai Európa Tanács Soknyelvűségi Intézének vezetője. Gazzola úr következik. Jó napot kívánok, olaszul fogok beszélni, tehát kérem, hogy mindenki vegye fel a fejhallgatóját, ha erre szükségük van. Teljesíthetetlen külön küldetés volt az, hogy megvizsgáljam a költségeket és az előnyöket, a, amely az európai több, többnyelvűségből származhat. Ezért egyszerűsíteni kellett dolgokat, és ezt most el is magyarázom, és ha lesz időnk, akkor majd belemegyek a részletekbe. Azonban érdemes felidézni azt a három célkitűzést, amely az európai többnyelvűségi stratégiában szerepel. Ezeket láthatják kivetítve. Vannak gazdasági célek, célok, kivetítve látható, szociális kohézió elősegítése, migránsok integrálása, a második gazdasági jellegű az a munkaerő mobilitásának elősegítése, és a harmadik célkitűzés, amely amelyet elbújtattak a végső ajánlásban, az arról szól, hogy hatékony és inkluzív módon kell kezelni az európai többnyelvű kommunikációt. A többi célkitűzés arról szólt, hogy elő kell segíteni a nyelvtanítást, és támogatni kell a fordítást és tol- tolmácsolást. Ezek inkább em, em, pragmatikus célok. Nagyon széles körű ez a e, célkitűzés megfogalmazást, e, nagyon sok mindent kéne itt elemezni, ezért egyszerűsítenünk kellett pár dolgot azért, hogy átláthassuk, hogy hogyan lehet el értékelni az európai többnyelvűségi stratégiát. Ez a jelentés két részből áll. Az első részben értékeltük a e, többnyelvűségi stratégia relevanciáját e, a rendelkezésre álló tanulmányok alapján. Azt látjuk, hogy a idegen nyelveket a munkaerőpiacon nagyra értékelik, és megnéztük, hogy milyen az európai állampolgárok jelenlegi nyelvismerete. Azt is megnéztük, hogy az európai többnyelvűségi stratégia hogyan halad, és a két idegen nyelv tanulásának politikája hogyan illeszkedik bele az európai kontextusba mert nagyon nehéz bármit is értékelni, anélkül, hogy a, annak a kontextusát értékelnünk. Ez volt az első, első része. Más részről megnézzük nagyon röviden, hogy mit végzett a bizottság egészen eh, a rendelkezésre álló adatok eh, dátumáig megvalósította ezeket a, azokat a szakpolitikákat, amelyekről a tanács döntött. Az első gazdasági cél belül azt láttuk, hogy eh, a nyelvtanulást és egyéb eszközöket arra kell használni, hogy a gazdasági növekedést és az eh, munkavállalók foglalkoztathatóságát segítsük elő. Nem szeretnék eh, részletekbe menni, mert unalmasak, ezekre a hivatkozást megtalálják a jelentésben, de nincs nagyon sok tanulmányunk az európai nyelvtanulás tanul, értékéről, az a rendelkezésünkre, amelyet az EU-n kívüli országok, Svájc és Törökország bocsátott rendelkezésünkre, és ezeket is felhasználtuk. Azzal kell beérnünk, ami van, ezért ha azt nézzük meg, hogy a nyelvtanulásnak van-e pozitív hatása az egyénre és a társadalmakra, társadalmakra is, és hogy vajon van-e kedvező hatása a gazdasági növekedésre általában. A rendelkezés, rendelkezésünkre álló adatok érvényesek, és amennyire meg tudjuk ítélni, az angol nyelvismeretnek egyértelmű hatása van azokban az országokban, amelyeket vizsgáltunk, de nem csak az angolnak, mert más nyelvek ismerete egyre, egyre nagyobb előnyöket nyújt az, illető, az, az egyéneknek, munkavál, foglalkoztathatóságunknak. Van egy előzetes jelentésünk a bizottság részéről erre nézve, de nagyon fogunk örülni annak, hogyha még több tanulmány készül. Nagyon röviden fogok ezen eh, átfutni az ajánlás az volt, hogy igen, vannak adatok, amelyek azt mondják, hogy a gazdasági előnyöket teremtenek a, a, a, a nyelvismeret, különösen az átalakulásban és a növekedésben, de ennél jobb adatokra van szükség ahhoz, hogy ezt alátámasztjuk és érvényesíthessük. Több adatra van szükség ahhoz, hogy az gazdasági hatását megvizsgálhassuk. A másik általános cél az volt, hogy a szociális integrációt kell elősegíteni szociális kohéziót, migránsok beilleszkedését. Van feszültség két változó között az Euró- Európában. Az egyik a mobilitás, hiszen az emberek szabadon mozoghatnak az országok között. A másik ellenpont az integráció, az illető társadalomba való beilleszkedés, hogy részesévé válhassunk környezetünknek. Minden intézmény azt szeretné elkerülni, hogy, ezek, hogy, hogy, hogy párhuzamos hogy elkülönő közösségek jöjjenek e-, létre Európában. A kérdés tehát az, hogy vajon a jelenlegi nyelvi politikát e-, el, elősegíti-e ezt a célt, és erre a válasz az, hogy valószínűleg csak részben. 2014-ben elindult egy európai projekt, amely 2018-ban zárul majd le, és nagyon sok kutatás kapcsolódik hozzá. Előadásomban e, egy-két e, következtetését szeretném bemutatni ennek a tanulmánynak. A Midterm Plus 2 projekt keretében ki kell jelenteni, hogy egy idegen nyelv megtanulása nem elegendő ennek a feszültségnek a felszámolására. Európai e, polgároknak ma csak a negyedem jelentheti ki azt, hogy tudnak két idegen nyelvet a saját e, anyanyelvön kívül, és ez a helyzet drasztikusan fog változni a jövőben, akkor, hogyha mert az európai tanítási módszer eh, csak bizonyos eh, fokig eh, hatékony, és nagyon nehéz két idegen nyelvet hatékonyan megtanítani. Nagyon alacsony százaléka mondja az európaiaknak azt, hogy nagyon magabiztosan beszél angolul, és sokan nem is tanulják alap vagy más középfokú oktatásban. A kérdés az, hogy amikor elkészülnek ezek a tanulmányok, nem tudhatják, hogy milyen, eh, amikor a gyerekek iskolában mennek, nem tudják, hogy milyen nyelv, nyelvet érdemes választani eh, jövőjük érdekében, és eh, mi lesz nekik jó akkor, hogyha egy másik országba költöznek. Az angol idegen nyelvként sokat segíthet más nyelvek tanulásán, de nem hidalja át a, párhuzamos társadalmak problémáját, hiszen azt a nyelvet kell megtanulniuk, amely társadalomba költöznek. Létezik egy úgynevezett on-demand language learning kat- kategória. Azok az emberek, akik más országba költöznek, már költözés előtt meg kell, hogy tanulják a célnyelvet, és Eh, alkalomra, lehetőségre van szükségük, hogy azonnal folytathassák a nyelvtanulást, amikor megérkeznek. Ezeket az intézkedéseket javítani kell, hiszen nagyon sok vesztenévalója van a polgároknak, ez látható a dián is. Az MT plusz 2, tehát az anya, anyanyelv plusz két, két nyelv eh, képlete eh, megvizsgálandó, hogy elegendő vagy sem A lehető legtöbb nyelven kell képzést nyújtani. A harmadik megállapítás, illetve fő célkitűzés a nyelvi demokráciát próbálja elősegíteni, az inkluzív kommunikációt az európai polgárok között. Itt nagyon sokat kell még tenni. 2014-ben sok főigazgatóság honlapját csak angolul lehetett elérni, esetleg németül, esetleg franciául, és nagyon kevés fő, bizottsági főigazgatóság volt elérhető több, több nyelven. És amikor, amikor a bizottság tehát úgy dönt, hogy csak az angolt, vagy az angolt, németet, franciát használja a kommunikációban, online kommunikációban, az azt jelenti, hogy Európa lakosságának 50%-a kirekesztődik ebből, hiszen ők nem beszélik ezt a három nyelvet, más az anyanyelvük, az állampolgárok 80%-a nem érti, ezt, e, nem érti ezt a három nyelvet, így aztán nem tudják elolvasni ezt a, ezeket a websájtokat. Ha három nyelvet használunk, az azt jelenti, hogy 50, a lakosság 50%-át e, juttatjuk előnyös helyzetbe. Az európai polgárok csak nagy, kis, kics, kicsiny része érti meg, de az nyelvi ismeret közelül összefügg a gazdasági állapottal, ezért a jól képzett emberek beszélnek nyelveket. ha tehát az Európai Unió több nyelven akar kommunikálni, akkor nem csak nem csak a bizonyos embercsoportokat, de bizonyos alacsonyan képzett embercsoportokat zár ki a kommunikációból, Eh, az adataink szerint a Brexit utáni helyzet sokkal inkább, sokkal nagyobb koncentrációt fog eh, megkívánni a többnyelvűségben. A jelentést összefoglalva eh, egy másik területre kell átérnünk, amely értékeli, hogy a bizottság mit, tel, mit, mit tett 2008 és 2011 között azért, hogy megvalósítsa az Európa Tanács ajánlásait. Két dolgot kell itt elmondani. egyetem volt néhány jó, jó eredmény, készült egy vizsgálat az európaiak és a gyerekek nyelvi képességeiről, amely nagyon fontos, és nagyon fontos e, e, eredményeket mutat be. Nagyon sok történt a tolmácsolás fordítás terén, ezt egyetemen meg is, be is mutatták. A legtöbb esetben azonban, amikor a bizottság arról döntött, hogy pénzügyi támogatást nyújt az élethosszígtartó tanulás program keretében, vagy az Európai Szociális Alap keretében. A legtöbb vonatkozó adat megmutatja az inputokat, de nem, nincsenek mutatók az eredményekről. Ha tehát az európai nyelvi politikát legitimé akarjuk tenni, és igazolni akarjuk, hogy a bizottság valóban egyértelmű munkát végez azért, amely, amelyel fokozhatja, javíthatja a munkavállalási lehetőséget, erre pontos adatokra, ehhez pontos adatokra van szükség. hogyha be tudjuk mutatni, hogy jelentős hatása van a nyelvtanulásnak a munkavállalásra és elhelyezkedésre, akkor igazolást kapunk. Ne, itt most beszeretném fejezni, mert nem akarom pazarolni az önök idei, de nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Interessante, e Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. az egyenlőségre való törekvés is nagyon érdekes, és az is, hogy hogyan vannak erre hatással a legújabb fejlemények. Minden esetre köszönöm szépen minden előadónknak, hogy kitértek ezekre az érdekes kérdésekre. Nagyon sok minden merült fel az ajánlások formájában, illetve eszközök intézmények munkálkodnak ezen a területen, és sok munka van még előttünk. Nagyon fontos az adatokat is összegyűjteni, a szakpolitikákat összehangolni, és az ajánlásokat, amelyek 2008 után keletkeztek hogy intézményes szinten a többnyelvűséget ki tudjuk bontokoztatni, és feltárjuk, hogy a különböző intézmények, ügynökségek, iskolák mit tehetnek, mik az technológiai kihívások, a globalizás kihívásai, a migrációs folyamatok kihívásai, ezeket mind figyelembe kell venni, amikor a több nyelvűségről beszélünk, és projekteket, programokat dolgozunk ki. Most Szeretném Jiménez Barbárt kollégának megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadóknak is ezt a nagyon érdekes előadás hármast. Az Európai Unió többnyelvű, több nemzetiségű együttes, az Európai Tanács szempontjából ez pénzügyi előnyöket is jelenthet, azt is kimondhatjuk, hogy a mentális képességeinket javítja a sok nyelvűség. Sokszor beszélünk a sokszínűség és a nyelvűség előnyeiről, de ez új gondolat, idől sokszor ideológiailag motivált. Összességében a kulturális diverzitással jellemzett országok nem feltétlenül mindig a legnagyobb jólétben élnek, vagy a leggazdagabbak. Sokszor megosztottságot jelent a soknyelvűség emberek és közösségek között. Európaiként megkülönböztet minket, önmagában érték a soknyelvűség, de azért közös értelmezése van szükség az határokon átnyúló nyelvi közösségek fenntartása tekintetében. Ez a közös identitás, amelyet keresünk, talán könnyebben elérhető volna, hogyha egy olyan összekötő nyelvet találnánk, amelyet minden európai állampolgár beszél. Köszönöm, Ferrari kolléga. Különböző szinteken meg kell beszélni ezt a témát. Először is arról beszélhetünk, hogy az európai intézményeknél most hogyan alakul a több nyelvűség. A 23 fő igazgatóság közül 14 kizárólag angolul publikál már most is, úgyhogy az a többnyelvűség, amelyről olyan sokat beszélünk, az már nem is létezik jó lenne tényleg megőrizni, hogy minden európai polgárhoz közel maradjon nyelvileg is az EU, aztán külön ö, kezelendő ezentúl a többnyelvűségi programjai a tagállamoknak. Egyes tagállamokban az egynyelvűség érvényesül, ahol maximum egy idegen nyelvet tanulnak, és másodikról, harmadikról szó sincs és ilyen körülmények mellett nem mondhatjuk, hogy Európa sok nyelvű. A legtöbb európainak jó esetben egy idegen nyelve van, ami használható, márpedig a jövő szempontjából az európai képzési rendszereknek ennél sokkal magasabbra kéne tenni a lécet. A Brexitről most csak röviden volt szó, meg a dossziéban is röviden van szó. Nem hiszem, hogy a Brexit miatt az európai intézményekben az angol szerepe csökkenne, ez egy lingva frankává vált már, nem csak Európában, hanem Kínában és Dél-Amerikában is. Lassan az angol érvényesül. Ez egy nemzetközi gazdaság, kommunikáció, diplomácia nyelve, akár tetszik ez nekünk, akár sem. Éppen ezért fontos, hogy a természetes nyelvkompetenciákat erősítsük. Például Németországban nagyon sok török él, akik ugyan tanulnak németül, aztán angolul, aztán valószínűleg második nyelvként spanyolt vagy franciát, és közben a saját anyanyelvük fejlesztéséhez semmi segítséget nem kapnak, már pedig hát mégis ez egy hatalmas potenciál, és nagyon sok migráns esetében merül ez fel a kérdés, a kérdés fel, hogy hát jó, tanuljanak meg európai nyelveket, de a sajátjukkal is foglalkozhassanak és fejleszthessék. Köszönöm szépen az elvégzett kutatást. Én is úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül egy lingva franca már kialakult, és az USA-nak és az angoloknak tulajdonképpen egy hatalmas természetes előnyük volt és van abból, hogy a nyelvüket mindenhol beszélik a világban. A Brexit-tel Ez a probléma nem szűnik meg, az angol valószínűleg megmarad hivatalos nyelvnek, bár formálisan nem szabadna, hogy megmaradjon. Ezt a problémát nem lehet csak úgy szőnyeg alá seperni. És nagyon sok európai fogalom angolul jött létre, angolul használjuk őket a politikában, a jogban, és az angolt nemzetközi fórumokon is használják. Ez egy politikum, hogy erről beszéljünk, hogy egy angolul kialakult nyelvezet hogyan hat a Brexit. The problem is that the official language, because the Irish is az írek hivatalos nyelve a Gail, csak hogy most ne nyissunk erről vitát, azt javaslom mégis. Erről most nem nyitunk vitát. De azt leszögezhetjük, hogy ez egy olyan téma, amelyről beszélni kell. Most megadom a szót Szóval szóval és Gramatikány asszonynak. Köszönöm szépen! Az angol nyelvnél lyukadtunk ki, de engedjék meg, hogy egy kicsit egyet visszalépjek és a tanulmányokról beszéljek. Ezek az elvégzett felmérések nagyon fontos információkat tártak föl, többek között azt, hogy a bevált gyakorlatok teljes körülön fel vannak dolgozva, de hiányzik a perspektívikusság ezekből az elemzésekből, vagyis annak az értékelése, hogy a sok pénzzel megvalósított és egyébként jó projektek a jövőben folytathatók vagy átültethetők-e? Lehet, hogy nincsen mindenhez számérték hozzárendelve, ezt meg is értem, de jó lenne tudni, hogyha új többnyelvűségi eszközöket alakítunk ki Európában, akkor ezek rendelkezésre állnának. Az önök tanulmánya ezért mégis nagyon fontosak, mert legalább az irányt kijelölik, hanem is kvantifikálják a teendőket. Az, hogy melyik az a nyelv, amelyen az európaiak kommunikálnak, és most itt elhangzott, hogy az európaiak 80%-a gyakorlatilag ö, nem tud idegen nyelveket normálisan használni, és legfeljebb angolul tudogat valamennyit, akkor ez szomorú eredmény. Szóval doktornak köszönöm külön a munkát, ismerjük egymást, személyesen is. Tavaly is találkoztunk egy olyan képzésen, ahol a mobilitás, az alkalmazhatóság voltak a témák, az egyéni személyes fejlődésbe való beágyazása ezen kívánatos céloknak. Ha azt akarjuk, hogy inkluzívak legyenek a programok, akkor tudnunk kell, hogy a nyelvtanulást a lehető legkorábbi életkorban kell elkezdeni, és különösen a hátrányos helyzetű gyerekeknél kéne odafigyelni, mert a kisgyerekek agya egyszerűen fogékonyabb a nyelvekre, és gyakran a hátrányos helyzetű gyerekeknek ez a nyitottsági időszaka lezárul, mire idegen nyelvet tanulhatnának. És azt a célt pedig nem szabad faladni, hogy az anyanyelven kívül minden európai két idegen nyelvet beszéljen, És akkor még nem beszéltünk arról persze, hogy állítólag az európaiak 25%-a saját nyelvét sem beszéli elég jól, de ettől függetlenül persze nyomatni kell az idegen nyelv tanulást, de az anyanyelv oktatásra is nagyobb hangsúlyt kéne helyezni. Idegen nyelvet sem lehet úgy tanulni, hogyha az ember a saját nyelvével nincsen igazán tisztában. Ez egy szükséges, de nem elégséges feltétel, ha mondhatjuk így. Az NEF tudás, igen, kell, bár még önmagában nem elegendő. A metodológiai megközelítések tekintetében. Nagyon hasznosnak találom ezt a mai eszmecserét, de lenne néhány megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban. A három előadó mindhárman részben ugyanarról beszéltek. Mondhatnák, hogy lost in translation, de egyikük sem említett egy szerintem fontos aspektust. Azt ugyanis, hogy a nemzeti irodalmak fordítása, különösen a kis nyelvek, kis nemzetek irodalmának fordítása lelassult. Görögországban volt ilyen műfordítási program, de leállt, és ma már nem olvashatók a görög szerzők friss fordításban, sajnos, más nyelveken, bár ez a projekt nagyon jó volt. Ugyanez érvényes. A zenére egyébként nem tudom, hogy a szakértők erről mit tudnának mondani. Három. Olyan bestseller könyvet is ismerek Görögországban, amelyeket mindenképpen le kéne fordítani, de nincsen rá valahogy kapacitás vagy igény, lehetőség. úr kap Köszönöm, elnök asszony. Spanyolul fogom kezdeni, ami persze nem az anyanyelvem. Nem viccelek, mert itt én nem tudom használni az anyanyelvemet. Ez a jogok kérdése is. Ezt itt most nem tudom használni egy ilyen ülésen. Európának fontos elvei a demokrácia és, az el, és a diverzitás tisztelete. Számunkra a lingva franca a diverzitás, a sokszínűség. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk önöktől, és elképzeléseket, stratégiák, promóció az Európai Unióban, a tagállamok közötti kapcsolat, de valami, amiről nem szabad megfeledkezni ezen az ülésen, nevezetesen minden, ami Európa valós diverzitásával kapcsolatos és a nyelvi valósággal. Igazából a nyelvi sokszínűségnek a térképe még nem is teljes, nem tudunk erről eleget. Beszéltünk a 24 hivatalos nyelvről, amikor ön a nyelvekről beszél, a 24 hivatalos nyelvről beszél, vagy az összesről, amikor vannak ezek között átmenetek, kereszteződések és nem hivatalos nyelvek. Beszélhetünk az Horvátországban vagy Lengyelországban mondja felszólaló élő magyarokról, vagy a finnekről Svédországban. Nagyon fontos feltérképezni az a valós nyelvhasználati térképet és a valós annyi, anyanyelvi térképet az oktatási rendszerekkel is valahogyan össze kellene hangolni. Természetesen a plusz két nyelv célkitűzésével, vagy lehet akár plusz három is, hogyha így tetszik, ezzel összhangban. Valós nyelvi stratégia nélkül elképzelhetetlen. És felmerül egy kérdés, ha már a jogokról beszélünk, a nyelvi jogokkal kapcsolatosan. Az Európai Alapvető Jogok Kartája és elismeri ilyen jogokat, de nincsen ez a terület megfelelően szabályozva, és a tagállamokban nem alkalmazzák megfelelően ezeket a az elveket, ami az összekötő nyelvet illeti a lingua francát. Az angol, a piac, a gazdaság közvetítő nyelve, illetve az anglosaxon kultúra közvetítője, és az audiovizuális piac vezető nyelve, ezzel nem lehet versenyezni. de természetesen a Brexit-től függetlenül most ez megtörténik vagy sem, ezt a tényt, ezt a valóságot figyelembe kell vennünk. Ma az angol elkerülhetetlen, kikerülhetetlen eszköze az együttélésünknek. Ezt nem szabad elfelejtenünk, és nem is szabad elfelejteni, vagy elveszteni ezt az eszközt. Például beszélhetünk a 2014-ben a parlament által elfogadott véleményről vagy jelentésről, amely pontosan kimondja, hogy hogyan kell értelmezni a valós nyelvi sokszínűséget, és hogyan lehet ezt alkalmazni, hogyan lehet ez alkalmazkodni. A technológiák is egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre, hogy a kapacitásunkat javítsák a megértésre, a tolmácsolásra, a fordításra, hiszen már megvannak ezek az eszközök. Nem csak a nagyszerű tolmácsaink segítségével tudjuk megteremteni a megértést, hanem az automatikus fordítás és a az úgynevezett tanuló folyamatosan fejlődő eszközök segítségével. Az, az elnök közbevág, kérem zárja le a felszólását. Mm, gracias. Io ho un debole che quando riconosco la passione sono un po' più generosa, però non ho... Az a gyengém, hogy amikor valaki szenvedélye hallok beszélni, akkor több időt adok neki. Köszönöm szépen. Egy kicsit kapcsolódna, a, amit mondani szeretnék az előttem szólókhoz. Ugye egyetértek azzal, hogy a többnyelvűség az egy nagyon fontos érték napjainkban, és valóban, hogy a nyelvi politikákat is ennek jegyében kellene alakítanunk. Nagyon jó kezdeményezés az, hogy anyanyelv plusz kettő idegen nyelvet kellene tudni, de nem szabad elfelejtkezni azokról sem, akik nyelvi vagy autokton nemzeti kisebbséget alkotnak, így ahhoz, hogy még plusz két idegen nyelvet megtanuljanak, először a saját anyanyelvükön kell tanulniuk, plusz megtanulni a, a többségi nyelvet vagy az államnyelvét, és még ehhez jön kettő, akkor az azt jelenti, hogy legalább négy nyelvet kell megtanulniuk. Ugye ez egy picit hasonló eh, ahhoz, amit Ferhelyen asszony is mondott, hogy a, a török eh, kisebbség, de itt én azokra gondoltam, akik eleve ugye egy ország területén élnek, mint ugye Maragall is hozott erre vonatkozó példákat, ugye akár a magyarok Ukrajnában, Szlovákiában, Romániában, vagy, vagy más kisebbségeket is említhetnénk. Tehát erre vonatkozóan is kellene olyan felméréseket, tanulmányokat készítenünk, hogy mi a helyzet a kisebbségek oktatásával. Ugye a Kult Bizottság erre vonatkozóan megrendelt egy tanulmányt a Policy Department-től, viszont még nem kaptunk arra választ, hogy mikor fog ez elkészülni, de azért remélem, hogy hamarosan ezt a tanulmányt is megismerhetjük és láthatjuk az eredményét. És a kérdésem pedig az lenne, hogy az angolon kívül melyek a legnépszerűbb idegen nyelvek Európában, illetve melyek a leghasznosabbak? Vannak-e erre vonatkozó adatok? Köszönöm. Come vedete c'è stato un grande interesse. Eh. Eh, na, ez, ez valóban nagyon eh, nagy érdeklődésre övezi, és ez egy olyan kérdés, olyan téma, amely egyelőre nagyon nyitva áll. Valóban sok ajánlást kaptunk, és azt nézzük, hogy a tagállamok mennyire tudják ezeket megvalósítani. E, próbáljuk felmérni az eszközöket és a kihívásokat. Most pedig, e, ahogy a biztos is mondta, A téma nagyon nyitott, megemlítettük a kihívásokat, és beszéltünk a nehézségekről, a mobilitásról, integrációról. Beszéltek azokról a módszerekkel, amelyekkel ezek az nyelvi módszerek elérhetőbbek. Most megadnám a szót a bizottságnak, és megköszönöm, hogy eljöttek. és részt vesznek a megbeszélésünkben. Megkeresem az nevet is. Sophie Benaz, majd Lukács Köszönöm szépen. A DG Education felelős az iskolákért, a multilingvalizmusért, és köszönöm szépen a szakértőknek a kiváló előadásokat. Örülök, hogy itt a bizottság részéről. Sok kezdeményezés van, és volt már az elmúlt évek során is, és egyre több az együttműködés a tagállamok között is ezen a területen. Nem akarok itt mindent megismételni, mi elhangzott, az előadók ezt megtették. Három ajánlásom lenne inkább. Először is a politikai együttműködést a többnyelvűség területén új kontextusba kell helyezni, meg kell vizsgálni, hogy mely nyelvek beszélői mennyire mobilisak, milyen nyelvekre nyitottak. Nagyon sok szakértővel egyeztettünk mi is a többnyelvű oktatás, többnyelvű osztályok ügyében, és akárhova megyünk, azt látjuk, hogy a, az anyanyelv mellett az oktatás nyelvét egyre több helyen igénylik idegen nyelvé tenni, vagyis bevezetni a két nyelvűséget. Az erre vonatkozó tapasztalatot kéne összegyűjteni, illetve ha önöknek van ilyen tapasztalata, akkor jó lenne, ha azt megosztanák velünk. a tagállamokkal mi magunk is együttműködünk az úgynevezett peer rendszereken belül, tehát szakértők kiküldésével. Önök azt is elmondták, hogy további adatokra lenne szükség, jobb, pontosabb, frissebb adatokra az összehasonlíthatóság érdekében. Igen, mi is ezen dolgozunk szeretnénk, hogy projektjeink kiválasztási szempontjai között ott legyen a használhatóság, az átültethetőség, a fenntarthatóság. Eleve ilyen kritériumok alapján kezeljük a projekteket. És az európai nyelvi label, amelyről volt szó, az egy nagyon jó kezdeményezés, lehetne valami hasonlót kitalálni a bevált projektekre is, amelyek garantáltan átültethetőek, és akkor egy bizonyos értelemben egy bizonyos értelemben tága projekt alap alakulnak ki, amelyből válogatni lehet. Mi magunk is finanszírozunk felméréseket, tanulmányokat, olyanokat is, amelyeket önök is említettek, például a foglalkoztatási főigazgatóság által is ismertek ezek. A foglalkoztatás is egyik fő szempontunk a nyelvi programjaink során. Egy harmadik um, aspektusról is beszélnék, annak a szükségességéről, hogy ezek az egyébként már létező tanulmányok ismertebbek legyenek gyakorlati szakemberek jobban építsenek rájuk. Most már nem annyira a projektek szaporítása a cél, hanem inkább a bevált gyakorlatok projektek megismertetése, alkalmazása, beépítése az oktatás politikába. Sokan felvetették a lingva franca kérdését, hogy akkor ez most az angol Európában? Én fontosnak tartanám azért elmondani, hogy hogy mindenkinek olyan idegen nyelvet érdemes tanulnia, amely a környezetében ö, beszélt, tehát kézenfekvő a szomszédországok nyelve, a regionális nyelvek ismerete, Noha az angol nemzetközi jelentősége vitathatatlan. Köszönöm szépen. Most akkor megadom a szót, vagy pontosabban két kérdést vetnék felülőbb. Azt hiszem, ön is azt javasolta, hogy a politikának jobban kéne támaszkodnia ezekre az ismeretekre, a nyelv ismeretet támogató stratégiák támogatására. Talán érdemes lenne alakítani a politikusok számára is egy olyan stratégiát, amelyet követve a DG, Ample DG eduk ajánlásait jobban át tudnák venni a napi politikába. Nem tudom, hogy a tartalom közvetítés hol áll. Felmerült egy kérdés a görög kollega részéről, hogy a kulturális értékek, művek, irodalmi művek fordítása mennyiben tartozik ide, és azt hiszem nagyon a diverzitás megőrzésének fontos eleme. Az angolt a legtöbb ember funkcionális, gyakorlatias okokból tanulja. De minden nyelvnek, így az enyémnek is olyan nagy, gazdag, hosszú kultúrtörténete van, amelynek lehet, hogy ugye nem minden aspektusa használható a gyakorlatban, de Szükség van arra, hogy minden ember ismerje más kultúrákat is, életformákat, történelmi gyökereket. Tehát a kultúrák megismerése, megismertetése is egy nagyon fontos szerepe a nyelvtudásnak, de ne akarjak én válaszolni a kérdésekre, átadom, visszaadom önöknek a szót. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. We are trying to cover a lot Elnézést. this morning. Elnézést, megpróbáltam nagyon sok témáról beszélni ma délelőtt. Érdemes volna ezeket a jelentéseket is elolvasni, nagyon sok az információ benne, amit nem is tudtunk megemlíteni, de egyébként választ adnak sok kérdésre és felvetésre, amelyeket önök tettek. A bizottsági programok foglalkoznak többek között a fordítással is, és ezek is érinték az önök által felvetett kérdéseket. Próbáltam arról beszélni, hogy ne csak az anyanyelv plusz kettő legyen a célunk, hiszen ez egy viszonylag leegyszerűsítő koncepció a nyelvi sokszínűségre nézve, holott persze ez egy jó, egyszerű, jól megegyezhető cél, de sok kérdést vet fel. Mit jelent az anyanyelv, az első nyelv, az otthon használt nyelv, az iskola nyelve? és hogy milyen nyelveket kell életünk során megtalálni, hogy egyfajta repertoárt alakítsunk ki a kommunikációs lehetőségekből. És persze kulturális vagy másokokból is tanulunk nyelveket, és ez segít a, az életben, hogy a nyelvi identitást kifejezzük, vagy kidolgozzuk, ez olyas valami, ami választott az élettel kialakuló dolog, nem csak vele született, mint angol, vagy francia, vagy egyéb anyanyelvű. Ez egyfajta személyes többnyelvűség, plurilingvalizmus, ahogyan a szakirodalomban hívják, vagyis, hogy vannak részleges nyelvi kompetenciáink nem feltétlenül tökéletesen tudunk két-három nyelven, hanem vannak különböző szintű célnak megfelelő nyelvi kompetenciáink, otthon a szüleinkkel, nagyszüleinkkel beszélünk az ő nyelvüken, iskolázottságunk más, nyelvet igényel meg, akkor egy összekötő nyelvet, közvetítő nyelvet is megismerünk utazáshoz, tanuláshoz, és a munkahelyen új nyelveket is elsajátíthatunk. Michele is elmondta, hogy nem csak egy út van előttünk ilyen szempontból. Az iskoláztatás sok problémát jelent. Az, hogy a gyerekeket bezárjuk három órára hetente, hogy tanuljanak meg egy nyelvet, még nem feltétlenül működik. Látni kell a nyelvek felhasználhatóságát, használt az otthoni környezetben, a társadalomban, a munkahelyen sok módon lehet ezt elősegíteni. A technológia például nagyon nagy segítségünkre lehet ebben. Köszönöm. Dziękuję bardzo. E, ja e, myślę, że... Köszönöm szépen. A magam részéről én is e, nagyon támogatom azt, amit az előző felszólaló elmondott. Talán ez a legfontosabb üzenet. Gyakran beszélünk az oktatáspolitikáról, a többnyelvűségi politikáról összességében, általánosságban, de túlságosan a nyelvekre és nem annyira az emberekre koncentrálunk. Meggyőződésem, hogy a személyekről, emberekről kellene beszélnünk, az ő nyelvi lehetőségeikről, amelyek jelentősek. Hogyha ezt a megközelítést követjük, az nagyon hasznos lesz, és majd abban is segít, hogy helyi szinten hozzunk intézkedéseket, általában ez a leg hatékonyabb megközelítés. Az előző felszólalóval és egyetértek meggyőződésem, hogy az egyénekre, a személyekre kell összpontosítanunk, az ő nyelvi fejlődésüket kell támogatnunk és biztatnunk őket, hogy a velük született természetes lehetőségeket valósítsák meg úgy, ahogyan az az ő szükségleteiknek megfelel, és amely a közösségeik igényeit is kielégíteti. Nagyon korán kell kezdeni a nyelvtanulást az oktatásban, a munkahelyen, a társadalom egészében érvényesülni kell ezeknek az erőfeszítéseknek. De jó pénz, oké. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Különbséget kell tenni az intézmények között, és hogy a polgároknak mire van szükségük életükben. Az európai intézmények túl gyakran az Egyesült Államokat veszik modell, modellként. Inkább meg kéne vizsgálniuk Svájc, Kanada példáját, akik eh, innovatív, erős gazdaságokat teremtettek, és eh, mindezt nyelvi sokszínűséggel, lingva franca nélkül. Meg kell nézni, mire van szükségük a polgároknak, a kommunikációhoz, az intézményekkel, amelyek őket képviselik. Mire van szükségük a polgároknak mindennapi életükben, erről pedig a polgároknak kell dönteniük. Európa olyan, mint egy görög agora vagy fórum, ahol az, a polgárok találkoznak, és egy olyan területről van szó, ahol az emberek mozoghatnak, és a nyelvi igényeket a kontextushoz kell igazítani. Mondok egy példát, hogy megértsék a komplexitását. Például a holland oktatási miniszter nemrégében azt mondta, hogy a nemzetközi tanulók 30%-a, akik angolt tanulnak Hollandiában, 30%-uk marad Hollandiában, és 60%-uk szeretne Hollandiában maradni, e, ahol sokan beszélnek angolul. Ez a 30-60%-os különbség tudható be a hollandok nyelvi képességeinek, és megmagyarázza, hogy mennyire, komplex, mennyire összetettek a nyelvi igények. és ezért van szükségünk olyan szolgáltatásokra, aki, amelyek lehetővé teszik a e, nyelvi képzést a, úgy, ahogy a szükséges, amikor e, valaki más országba költözik. A bizottság válaszával kapcsolatban is van, van gondolatom. Nagyon fontos, hogy ne csak az intézményeket kérjük meg, akik, amelyek finanszírozást nyújtanak, hogy magyarázzák az ex-ante módon, hogy miről, miről, miről fog szólni a jövő. jövő. Én az ex post hatásokról akartam beszélni. Nézzük meg azt, a, hogy mennyi energiát fektetek be a nyelvtanulásba az e-, ESA keretében, azért, hogy az emberek foglalkoztathatók legyen, legyenek, és meg kell nézni, hogy van eredménye. Nem akarok ítélkezni, hanem arról beszélek, hogy kell, kell egy alap, amin összehasonlíthatjuk a projekteket azért, hogy azokat fejleszthessük és hogy a le, nyelvi politikák elfogadhatóbbak legyenek. Nagyon érdekes, mondja az elnök. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szakpolitikai intézet kutatást végez a több, többnyelvűségekről és annak hatásáról, valamint azokról a nehézségekről, amelyeket önök is megemlítettek, ez szerepelni fog a tanulmányban. Újra kell gondolnunk egyes kérdéseket, például amelyet Marakal úr is említett, és mások is felhívták a figyelmüket. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondták. Számunkra nagyon fontos hogy tárgyaló felekkel beszéljünk, eh, ilyen nagyságrendűekkel, akik ezekkel a nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik. Javaslatokra van szükségünk, és eh, ezek iránt nyitottaknak kell lennünk, valamint nagyon, nagyon szépen köszönöm az önök eh, támogatását, valamint az információt, amit velünk megosztottak. Please, excuse me. Uh, kérem szépen, kérem, hogy foglaljanak helyet. Megértem, hogy az utolsó is, nap az iskolában, és mindenki kicsit izgatott már a vakáció miatt, de van még munkánk. El tudom képzelni, hogy izgalommal várják, hogy beszélhessünk következő témáról. Először is szeretnék Tehát kérem, vegyék fel a fej, fej, fejhallgatót, és megtalálják nyilván a gombot is. Tehát uh, I'd like a napot, a napi rendet uh, egy vitával folytatjuk, amely a Kreatív Európáról szól, és amelynek én vagyok az előadója, és mivel elnök is vagyok, ezért szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljött. Köszönöm szépen Digi Connector Marti Dozennek a jelen létet, és Kellen Bartáknak eh, tőlem balra, és tőlem jobbra, Szimanovics úrnak, szintén a Digi Connect részéről. Az ECA-től Brian Holmes-t, és köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ma délelőtt. Nemrégiben meglátogattuk az ECA-t, és köszönöm, hogy velem tartottak, és támogattak. A következő módon folytatjuk a munkát. Az előadásom után megadom a szót a főigazgatóságoknak, hogy bemutathassák saját innovatív munkájukat. Júniusban zajlott az Európai Beruházási Alapnak egy ülése, és ez, ennek az eredménye most júliusban kezdődik meg, a, erre vonatkozó dokumentumot körbeküldtük, meg is adom a szót, majd az előadásom után a, az előadóinknak, az árnyék előadók majd kérdéseket fognak feltenni a képviselőkkel együtt, utána pedig eh, visszatérünk a bizottság képviselőihez. 2014. januárjában lépett hatályba, e, és 2020. E, e, decemberig lesz érvényben. Megnézzük a különféle kérdéseket, az Erasmus és a többieket, azok megvalósítását, értékelését ezen programok esetében, ezért nagyon fontos számunkra, az előadónak és az árnyék előadóknak is, hogy pontosan lássák, mire van szüksége az érintetteknek, és mit kell megvitatnunk a nemzeti hatóságokkal, ügynökségekkel azért, hogy valamiféle igazolást nyújtsunk a, progr- a program hatékonyságáról és jövőjéről. Az Európai Bizottság félidős értékelést készít ennek hatékonyságáról, mennyiségi és minőségi szempontjairól, valamint megnézzük a különféle korábbi programokat, valamint a kontinuumot, a költségek kérdését, és az esetleges egyszerűsítési lehetőségeket, a belső konszisztenciák megteremtését, cél, célkitűzések relevanciáját, a programok fontosságát, e, az fenntartható okos, fenntartható okos és inkluzív növekedés érdekében minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk. Meg kell néznünk, hogy e, a rendeletet miként valósították meg, és remélem, hogy a jelentés második felé, felében megnézzük majd a különféle szempontokat, és vita zajlik majd, amely folyamatos lesz az értékelés szakaszában is. Most van lehetőségünk arra, hogy elgondolkodjunk, hogy hogyan halad a program, miként lehet fejleszteni, és milyen jövőbeni kilátások vannak. Három tanulmány készült a Policy Department gondozásában Ezt bemutattuk az e- e- Europe National Desknek. Az egyik a kultúra program, a másik pedig a média program. Mindez az EPRS, tehát az Európai Parlament Kutatási Szolgáltatása révén készült el, amely valamiféle lehetős teret nyújt számunkra, hogy ebben a környezetben vitassuk meg a hivatkozásokat, referenciákat, adatokat, amelyeket bemutattak, azért, hogy december 5-ére e, egy konkrét javaslattal tudjunk előállni, és ezt be tudjuk nyújt, e, mutatni a tanulmányal együtt, és majd mély, mélyebb vitát folytathassunk. Ezen a ponton szeretném bemutatni e, az én gondolataimat és véleményemet. Elsősorban a, az érintettek, a média, a kultúra részéről, a nemzeti hivatalok koordinátorai részéről, őket, a, nemzeti ügynökségek is, a kreatív és kulturális iparágakban, Októberben, októberben pedig Franciaországban jön, jövünk össze, hogy megnézzük, hogy mi a lehetőség az egyes tagállamokban mindezt a Creative, Creative Europe National Desk kontext, kontextusában. Kultúra, média, média mundus a három program neve, és szeretnénk e, ezt két transzszektorális e, ágazatra csökkenteni, lesz egy erre kijelölt cég, költségvetést is, megnézzük a konvergenciát az egyes szektorok között, és próbáljuk fel, felfutatni a társadalmi integrációt. A gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni, amelyek nagy értéket teremtenek. A tegnapi vitában eh, a, creative, a kreatív kulturális iparágakról, eh, amelyet az itre közös ülésben, rende, eh, közös megbeszélésen rendeztünk, 12 millió munkahelyről beszéltek, amely ebben az ágazatban e, létezik, ami 2,5-ször több, mint, mint az e, autóiparban rendelkezés álló munkahelyek száma, tehát a, munka, tehát a szektor dinamizmusa nagyon fontos. A Juncker bizottság e, idején a menedzsment feladata más főigazgatóságokhoz került, a Connecthez, független attól, hogy nagyon sok erőfeszítést fektettek be az ügynökségek, mégis más a megközelítésük, és nehézségekbe ütköznek akkor, amikor kritériumokról kell megállapodni, vagy következetességről. Figyelembe kell vennünk a különféle eh, médiadimenziókat, kulturális dimenziókat, az alkotó, az üzleti szempontokat, ezért szeretném fe, felosztani a hatáskört is, de figyelembe kell venni a kreatív ö- eh, művészeti ágakat, a zenei, vizuális művészeti ágakat, és ezeket szeretném felosztani, meg, megtárgyalni a kultúrán programon belül. Ezért ezt, erre, azért, erre azért van szükség, hogy horizontális, transzektoros programot hozzunk létre, amely önmagában is innovatív, a, a hivatal, a kutatás, a kommunikáció mind elkötelezett a program egyes aspektusai iránt. Ami a kölcsönök és garanciákban látható késedelmet illeti, 120 millió euróról van itt szó. Remélem, hogy a pénzügyi eszköz kiválasztásánál a lehető leghatékonyabban tudunk eljárni, és konkrét összközöket tudunk elkülönteni, figyelembe véve, hogy non-profit szektorral dolgozunk. A finanszírozás képessége rendelkezésre áll, de a lehető leggyorsabban ki kell jelölni a célját, hiszen már így is késésben vagyunk, és a negatív visszacsatolások hallhatjuk, az innováció nagyon fontos, és, és azonnali eredményeket vár. Remélem, hogy ezek a pénzügyi eszközök és a menedzsmentben integrált működés lesz a két fő igazgatóság között. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés, és remélem, hogy elérik azt az egyensúlyt, amely szükséges a profit és non-profit termelés között. A 1,46 millió euró szerepel itt, amely eh, a teljes költségvetésnek 0,14%-a. Mindezt 31%-ban eh, a kultúrára, 51%-ban eh, a médiára és 11%-ban szektoros kérdésekre fogják felosztani, és remélem, hogy Le, nyilván számítunk némi fluktuációra is, de remélem, hogy az ö, kijelölt összegek 100%-át a megfelelő irányba használják fel. Növekedés várható 201 millió értékben a 2017-es költségvetésben, és reméljük, hogy, hogy az igények a megnövekedett finanszírozás meg, meg lesznek, és a megfelelő irányba fog haladni az összeg. Ezt eh, én és a kollégáim, eh, ehhez is, én és a kollégáim az Európai Parlamentben ragaszkodtunk. 2014-15-ben a kultúra 351 eh, projektet finanszírozott, 1600 beadványból, pályázatból, az együttműködés 13%-ot fordítottak együttműködésre, és 16%-ot a platformokra, a média, médiumokra, az úgynevezett automatikus kritériumokra, ami az elosztást illeti. ...4494 az, több, 1600 programból um, 40%-os finanszírozást fedett le, és különféle hatásokat értek ezek el az operátorokon, tehát a részvevőken. A program a saját sikerének áldozata, jó minőségű programok, pályázatok érkeztek be, amelyeket visszautasítottak, és ezért remélem, hogy a bizottság eh, módosítja majd a 2017-es eh, költségvetést azért, hogy ezeket a hiányosságokat felszámolja, eh, felszámolja a finanszírozásban. Ami a bizottsággal folytatott találkozókat illeti, a Connect és a média képviselőivel találkoztunk. Köszönöm szépen ezt a párbeszédet eh, a bizottság képviselői részéről. A brüsszeli kulturális fórumban is részt vettem, illetve hasonló rendezvényeken Brüsszel, Berlinben és Kánban. Az európai kulturális fővárosokat is meglátogattam, illetve a kulturális örökséget, irodalmat védő programokban is részt vettem. Ami az általános pontokat illeti, a programok végrehajtásában a gazdasági növekedés, marketing oldal mindig fontosabbnak tűnik, mint a művészeti és innovatív tartalom a kulturális szereplők között ez a benyomás uralkodik. Biztosítani kell nem csak azt, hogy csak gazdasági szempontból vizsgáljuk a dolgokat, hanem új eszközökre, új eredeti eszközökre van szükség. Sajnálatosnak tartom az EAC eh, e főigazgatóság eh, munkájában beállt késedelmeket. Ez egy eh, delegált eh, aktus. A kulturális alprogramnak nincsenek olyan eh, forrásai, amelyek megfelelően biztosítanák a program hatását a jövőben, ami pedig a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatot illeti. Erről nagyon sokszor beszéltünk már, nagyon egyértelműen. A bizottság a Media Mundus le akarja állítani a kulturális média programokat meg akarja nyitni az érintettek felé minden országból, harmadik országokból is kétoldalú megállapodások alapján, de ha nincsen megfelelő promóció és proaktivitás, az európai delegációk harmadik országokban őket is ki kell használni. Egyébként nagyon lassan fog ez megindulni, és földrajzilag kiegyensúlyozatlan lesz a földközi tengeri térségből eddig még egyetlen ország sem vesz, vesz részt ebben a munkában. Ukrajna, Szerbia, Grúzia, itt vannak két oldalú megállapodások, de gyorsítani kell a tempon. Egyébként a média modusszal kapcsolatos panaszok megalapozottak. Vannak nagyon fontos alprogramok, amelyek a mobilitást biztosítják, Önök is tudják, hogy csak négy fejezet van a, a pályázatokra nézve. Nagyon rugalmatlanok ezek a programok, ami ezt is jelenti, hogy a platformok az munka elején ígéretesek voltak, de csak 6%-ban fogadták el a programokat. Tehát európai irodalmi díjat kellene alapítani az irodalmi fordítások tekintetében, hogy ne csak a nagy, hanem a kis nyelvek terjedését is elősegítsük. Az együttműködés, integráció különböző ágazatok között mentre sono molto più, meno alcuni altri ambiti. Eh, anche a luce di questo... Ez kapcsolódik a vizuális és előadó művészetekhez is. Nagyon hasznos volna megvizsgálni az esetleges következtetéseket a bizottság, a szakbizottság és az elnyék előadók között, és egy új programot is meg kellene vizsgálni a kulturális kreatív vállalkozásokkal kapcsolatosan, könyvkiadás, könyv eh, tervezés eh, és eh, előadó művészet, hogy az szervezők és résztvevők lehetőséget kapjanak. Nem tudom, hogy ezeket tudnák-e támogatni, lehet, hogy ez túl ambiciózus 2020 előtt, a kulturális fővárosok tekintetében. Három város lesz most már soron évente, és a jelöléseket jelölt országoktól és jelölt jelölt országoktól is elfogadjuk. A Border Breakers program elindul, és nagyon fontos, hogy legyen egy színházi díj is, a Lux díj 10 eh, éves lesz, és a Transactoral eh, Strandben fogják finanszírozni, innen, finanszírozni idéntől. Korlátozottak az erőforrások, de hozzáadott értéket jelent ez a program. A legutóbbi Cannes Fesztiválon 23 művet mutattak be. Saul fia, ez volt a 2016-os legjobb külföldi film az Oscar díjátadáson. 280 milliós nézettségű volt. A médiának még mindig nagyon nagy hatása van a prioritásokra. A 12 pályázatot a médiára vonatkozólag elfogadták, ezeket ismerik. Az ágazat igényeit feltérképeztük, lehetne a, javítani a közönség fejlesztést. és a videójátékokkal kapcsolatosan is több munkára van szükség. Tudjuk, hogy a nagy film stúdiók számára milyen problémák jelentkeznek. Vannak olyan országok, ahol sok filmet készítenek, de a kisebb országokat is előnyben kell részesíteni, ami azt jelenti, hogy bizonyos országok a lista aljára kerülnek. Vannak országok, ahol színvonalas a filmművészet, ez exportra mehetne, de ezt is támogatni kell. A szektorokon átnyúló program, az integrált programok is nagyon lényegesek. Eddig egy volt a, a migránsok integrációjával kapcsolatosan, ez mind nagyon szép, de a fő programot elutasították, ez sajnálatos, vagy a master programot, az a kockázat, hogy ez nem lesz igazából szektorokon átnyúló, nagyon nehéz új és rögzítettebb kontextushoz kapcsolódni, és ez anonimabbá is válik. Változnak az irodák, a kérdése más választ kap az ember mert átszervezték ezt a szervezetet, és a funkciókat még nem határozták meg előképpen. Organigramma e interlocutori. Pare che sia un oggetto misterioso organigramma. Inoltre la Commissione... A bizottság bevezetett egy sokkal rugalmatlanabb irányítási szervezetet, csak a desk koordinátorokkal egyeztetnek. Ez nagyon sajnálatos. Nincsen közvetlen kapcsolat az ügynökség, a főigazgatóság és az ügynökség között. A média területen dolgozók számára is problémaként jelentkezik ez. Ennek az eredménye, hogy korábban az úgynevezett deszkek sokkal közelebb voltak, és partnerek voltak sokkal inkább a kulturális stratégiában, és sokkal kevésbé működtek úgy, mint más szereplők érdekeltek, és ez nagyon fontos, amit még fel kell említenem, hogy nem lehetséges hozzáférni adatokhoz azokkal kapcsolatosan, akik nem nyertek el támogatást. Nagyon fontos, hogy a deszkek jobb elképzeléssel rendelkezzenek az adott ország kontextusáról. Nagyon hasznosnak tartom, eh, hogy ez egy új kommunikációs rendszer. Az operátorok sajnálatosnak tartják, a 40%-os kvóta bevezetését. A kisvállalkozások számára ezt nagyon nehéz elérni, és online és papíron is be kell nyújtaniuk a dokumentumokat, ugyanez vonatkozik a multiannuális, a több éves programokra is. A három éves határidő itt is érvényes, lehetetlen a közös kiadásokat a költségvetésben jelölni. Látjuk, hogy azért ez megtörténik például a 2020-as Horizont programban, a tréning területén is túl sok a kötelezettség gyakran. A szakértői értékelés is nagyon fontos számomra. Meggyőződésem, hogy valóban vannak gazdasági előnyök, de továbbra is azt gondolom, hogy a kulturális projekteket nem lehet olyan szakértők értékelésének alávetni, akik távolból értékelik ezeket, különböző területeken. Tudom, hogy ez nem csak a Creative Europe, hanem a Horizont 2020 esetében is probléma, sőt, még rosszabb ebben az esetben az értékelésben, de meg kell értenünk, hogy ez valójában hogyan is működik. Az a kockázat, hogy megindulunk egy olyan rendszer felé, ahol egyre inkább homogén programokkal foglalkozunk, vagy csak felületesen innovatív programokkal. Ez nem valós innováció. Összefoglalva az eh, Creative Europe program valóban szükséges, és nagyon fontos, hogy valós eh, előrelépésekhez vezessen. Tudom, hogy vannak nehézségek eh, a menedzsmentben, és hogy különböző megközelítések érvényesülnek. Viszont, hogyha szeretnénk elősegíteni a művészek és a kreatív foglalkozásúak mozgását, akkor nemzetközi partnerségeket, karriereket kell lehetővé tenni, kulturális, audiovizuális ipari rendszert kell létrehozni, hogy jobb lehetőségeket tudjunk exportálni. Di accessibilità, di burden, di questioni amministrative e di... A hozzáféréssel kapcsolatosan, az adminisztratív terhekkel kapcsolatosan, átláthatósággal, a bevonódás hiányával kapcsolatosan is felmerülnek problémák, ezeket a területeket is javítani kell. A 20-21-27-es időszakban a Creative Europe esetében nagyon fontos, hogy kibővítsük, kiszélesítsük ezt. Jelen pillanatban különböző területekre koncentrál ez a program. A Horizont 2020 inkább a kulturális örökséggel foglalkozik, de a többi programmal jobb dialógust kell biztosítani. A média és a kultúra kell, hogy legyen a fő alprogram továbbra is, de hát ugye ez az én elképzelésem, amit a kollégák elé bocsátok. Sokkal több független akcióra van szükség például a kulturális, kreatív vállalkozásokkal kapcsolatos. Ez mind nagyon lényeges a kultúra szempontjából. Jelen pillanatban meg kell vizsgálnunk a harmadik országokkal fenntartott együttműködést. Az európai kultúrával kapcsolatos vitát meg kell nyitnunk, ez politikai döntés kell, hogy legyen. De természetesen ez indokolni fog egy teljesen más eh, költségvetést, nem csak a 0,4%-ot, ami most jelenleg rendelkezésünkre áll, ami az ütemezést illeti. Úgy gondoljuk, hogy kivárhatjuk szeptember 5-ét, hiszen akkor lesz majd egy olyan ülésünk, ahol valószínűleg többen itt lesznek, bemutatjuk a tanulmányokat, reméljük akkor majd többen hallják ezt. Én azért nagyon örülök, hogy önök itt vannak, és nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére. Viszont szeptember 5-én részletesebben megvizsgálhatjuk ezeket a tanulmányokat, több információ állhat rendelkezésünkre, részletesebben olvashatjuk ezeket. A mai ülésen csak önöktől és a bizottságtól szerettem volna megtudni a véleményüket, illetve hallani az új pénzügyi eszközről, amely véleményem szerint egy új innovatív vonás, amiről többet kell hallanunk. Az eddigiekben nem rendelkeztünk elég információval, de most már többet tudunk ezekről a programokról. Most uh, Simonovics úrnak adom meg a szót. Eh, eh, Zsimanovics, che ci illustrerà il... Zsimanovics úr, kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden áttekinteném, hogy hol tartunk, és mik lesznek a következő lépések a garancia alap kapcsán. Ez az eszköz a Kreatív Európa célkitűzéshez kapcsolódik, ami a kulturális kreatív ágazatot kívánja támogatni. A bizottság június utolsó napján megállapodott a program finanszírozásáról, és amikor elkezdődtek az első fellépések, akkor megjelentek a honlapunkon is ezek, és a sajtóban is. A Create, Creative Europe, a Creative Európa programhoz bankok is csatlakoznak, a beruházási bank elsősorban, ugyanis a következő lépés a végrehajtás során az lesz, hogy pályázati kiírás jelenik majd meg, és ehhez banki garanciákat kell a jelentkezőknek beszerezniük, de ezt a beruházási bank adott esetben megadja. Ami nagyon fontos még, hogy amint a kiírás megjelenik, még 2016-ban, akkor a, a közvetlen megvalósítás csak 2020. szeptemberétől kezdődhet, tehát bőven elég lesz 3-4 év ahhoz, hogy ezeket a pályázat anyagokat érdemben elbírálják. Tehát most a szigorú jogi szabályok alapján megjelenik a pályázat, utána a bankok pályázhatnak arra, hogy ők garanciát vállaljanak, beruházási, áthidaló hiteles egyéb konstrukcióikkal. Utána őket az Európai Beruházási Bank garancia szakértői átvilágítják, megállapodást írnak alá a bankok egymással. És ettől a pillanattól kezdve, talán ez még mindig 2016-ban lesz, megmozdulhatnak a kulturális kreatív ágazat civil szervezetei. Az eszköz egyik legfontosabb célkitűzése a kapacitásépítés, a technikai segítségnyújtás, amelynek révén az érintett szereplők megismerhetik az ágazat specifikus eszközöket, ezek között ott van a kommunikáció, mint legfontosabb. amelyek révén, a kommunikáció révén a bankok tájékoztatják a potenciális szereplőket a pontos hiteligénybevétel módjáról, és a különböző weboldalak majd ennek megfelelően fognak aktualizálódni, például a mi a bizottsági honlapunkon is, és a pénzekhez való hozzáférésre vonatkozó általános információkat, amelyeket most is tartalmazza a honlapunk, az erre vonatkozó beruházási banki linkek is ott lesznek majd. Megjelent egy kis kiadvány is, a bizottság a gyakran kérdezett kérdésekről kiadott egy anyagot, ezt több nyelvre lefordítottuk. Elérhető lesz valamennyi európai nyelven. A Creative Europe Desk fogja ezeket a kiadványokat terjeszteni az érintettek között. Ezen túlmenően szervezünk majd nemzeti Creative Europe tájékoztató információs napokat. Németország, Románia már beadta az erre vonatkozó kérelmét. És a Velencei Európai Film Fórum, amelyet a bizottság támogat, és amely a Velencei Biennáléval szorosan együttműködik, is fórumot ad majd a kulturális kreatív pályázatok, pályázati információk tárolásához, és az olasz bankok és a regionális bankok is ott lesznek majd, hogy közvetlenül megszólíthatók legyenek, mert csak akkor van értelme ezeknek a kiírásoknak, hogyha minél több ágazatot elérnek. A Bozárban lesz egy decemberi rendezvény, amely a médiaprogram 25 évét mutatja be, és ott is ezt is megpróbáljuk kihasználni a, az információ terjesztésére, a Kreatív Európa programhoz, és végül, de nem utolsó sorban, a bankok is végeznek majd marketing tevékenységet, és így fog alakulni majd a, az eszköz kistafírozása. Az első akciókat 2016-ban lehet majd megfogalmazni. A 120 milliós összköltségvetés mellett az összes résztvevővel együtt várhatóan 600 millió euró fog majd forogni és akkor még azt nem is tudjuk, hogy a bankokkal milyen megalapodásra jutnak majd az egyes projektek. Tehát ugyan nulláról indulunk nyilván, új program, de láthatóan meredeken fog felívelni a finanszírozási ö, görbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ehm, grazie. Io, mm, grazie. Io le chiederei... Köszönöm szépen. Nagyon örülnék, ha minden kolléga elküldözné, elküldené a információkat részleteiben is. Július 16-án Lencenek a határai, de szeretném tudni, hogy minden hivatal részt vette benne kezdetétől fogva, vagy készít, vagy, vagy rendeznek-e na, na, nemzeti infónapokat. Brüsszelben volt egy megbeszélés, eh, amin el, elmagyaráztuk a stratégiát ezeknek a hivataloknak, de az az érzésünk, hogy eh, ők kapják meg utoljára az információt, mint az eh, érintettek, és ez így nem helyes, ez nem jó. Tudom, hogy nem az ön felelőssége, ez a főigazgatóságnak szól általában. Lehet, hogy félreértettem. De az az érzésük, hogy mindent utoljára tudnak meg. A hivatalnak, tehát a desznek kéne eh, azoknak lenni, akik el, először megkapják az információt, hogy felkeressék a bankokat, hogyan kell biztosítani azt, hogy őket bevonják, ők, az ő kezükben van a, a tudás, az ismeret, ők tudják, hogy a pályázatok érdekesek lesznek-e számukra, vagy sem, és úgy gondolják, hogy kihagyják ebből az információból, bár ez lenne a legfontosabb része bármely programnak. látjuk az el, e, eltérő elvárásokat, és hogy az, hogy mi történt. Másfelől nem csak az audiovizuális e, és üzleti ágra e, kell fókuszálni, mindenki számára világosnak kell, hogy legyen. Van egy képességi rendszer, érintettek, érdekeltek, az igénynek is hatása lesz arra, hogy mi lesz az eredmény. Hogyha csak Velencében jelenik meg, az nagyon szép. De be kell mutatni más területeken is, ahol vannak érdekelt felek, kulturális kreatív iparágak és intézmények. Egyaránt. Értem én, hogy a DG Connect átadta ennek a menedzsmentjét, de nem kéne, hogy torz, torz, torzulásokat okozzon ez a tárgyaló felek között. A deszkeket teljes mértékben be kell vonni, ezért a, Brüsszelben kéne egy megbeszélést tartani a különféle deszkek között, és nem lesz elég az, hogy egy névtelen jelentés megjelenik. Partnerekre van szükség a Creative Europe stratégiában. Mindenki, aki az érintettekkel, érdekeltekkel foglalkozik, tudnia kell, hogy mi történik. be kell mutatniuk a portfóliókat, amelyek nagyon sokféle világot tükröznek. Tárgyaló felekként ezt már nagyon sokat védtem, ezt az álláspontot, és gyakorlatban nem, azt akar, nem akarom nem akarok ilyen eszközt látni, amivel kapcsolatban sok az elvárás, és amelyek nem teljesülnek. Az az érzésem, hogy a menedzsment az egyetlen feladat, mert bevonták a kollégákat, de, tá, de tá, tájékoztatni is kell őket, és eh, nincs, nem, nem az a benyomásom, hogy ők megkapják a megfelelő információt. Mindenkinek felelősséget kell eh, vállalni a folyóprogramokért. Most megadom a szót a kollégáknak először is. Pente Dzsambászki és Mikelsz kollégáknak Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jest bardzo krótko. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, hiszen nincs sok időnk. Már rámutatott arra, hogy nagyon elkötelezett és rengeteg információt adott át a Creative Euro programról, társfinanszírozási lehetőségrel. Ezekkel nem akarok időt pazarolni Megbeszéltük a pénzügyi eszközöket is. Számomra az a fontos, hogy a nemzeti hivatalok hogy miként szerepelnek, hiszen nagyon pozitív hatást gyakorolhatnak. Ők kezelik a pályázatokat. Van némi adat a kezünkben, amely azt mutatja, hogy a részes országokat nem egyformán hatékonyak, azt kell tennünk, hogy fokoznunk kell a nemzeti hivatalok kapacitását, hiszen ezek a koordinátorok az érde- kedvezményezettek között, és neki kell figyelni és felismerni az egyes kedvezményezetek általános igényeit, a garanciák 21 milliárdot tesznek ki a költségvetésből, amikor hitelgaranciáról van szó, akkor kapacitásépítésre kéne hivatkozni, hiszen a pénzügyi, pénzügyi intézeteknek kell ellátni a kreatív iparágaknak ezt az igényét. Ezeknek van sajátosságaik, amelyet figyelembe kell venni, és itt nem arról beszélek, eh, nem az ágazatról beszélek eh, egészében, hanem különféle alágazatokról és különféle piacaikról. A pénzügyi intézetek információt nyújtanak majd erről. Az egységek, amelyek a kreatív és kulturális ágazatban aktív szerepet vállalnak, ezeknek lehetővé kell tenni, hogy többféle programot felhasználjanak, ideértve olyanok, a, olyanok, olyanokat is, mint a COSME és a Horizon 2020, Összefoglalásként szeretném elmondani, hogy örömmel működök együtt elnökasszonyal és az előadóval. Köszönöm szépen, Bogdán. Mikkelsz kollega következik. Ich möchte zunächst erstmal der Vorsitzenden danken. Köszönöm szépen. Ezt a szenvedélyes érvelést. Egyetértek önnel abban, hogy az információs politika azok számára, akik abból profitálnak, illetve akik azzal bánnak, nagyon stratégiai jelentőségű, és nagyon sok minden múlik azon, hogy ezeket a programokat hogyan hajtják végre. Gyakran a hatékonyság látja ennek a kárát. Nem akarok én itt most új nagy tartalmi vitát nyitni, csak elmondanám, hogy tegnap az ITRE ülésen mi is beszéltünk az új garancia alapról, és el kell mondani ennek kapcsán, hogy a kreatív ipar nem fedi le a kreatív Európa koncepcióját. Kreatív Európa ennél sokkal több. A pénzügyi intézmények a támogatással, hitelezéssel foglalkoznak, de sajnos az a baj, hogy ezek mindig a nagyokat szeretik finanszírozni, és a legkisebbekre soha nem jut kellő figyelem, és hozzájuk pénz, már pedig a kreatív ágazatban ez a felállás a tipikus Az FC-t mindig sikertörténetként állítják be, de gyakorlatilag egyetlen egy konkrét kreatív termék létrejöttéhez sem járult hozzá. Ezt azért ne felejtsük el. És az ágazati leosztás, de a regionális felosztás is az fc n belül nagyon vitatható. Németországban, hazámban, amely ugye hát nagyország, egyetlen egy határon kívüli német projektet sem támogatott az FC, ami engem elgondolkodtat annak tekintetében, hogy ez a 125 milliós garancia alap ö, tényleg hozzájárul hogy bármilyen módon a regionális értékek létrejöttéhez. Az innovatív, kreatív vállalkozásoknak, a kicsiknek kéne valamilyen támogatást adni, ők továbbra is ki vannak zárva ebből, és minden mást ennek a tükrében kell majd megvizsgálnunk. A részletekre térjünk rá szerintem a nyári szünet után, és én örömmel részt veszek ebben a vitában aktív. anche con i presentatori degli studi e che e ho fatto... Köszönöm szépen. Szeptember 5-ét, tehát fejben kell tartanunk. Södrova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom húzni az időt, és túl sokat időzni ezzel a vitával, hiszen a bizottság képviselőinek is időt kell hagyni. Az új javaslatokkal is foglalkoznunk kell, de volt valami, amit tegnap is említettünk, és én ezt szeretném tovább hangsúlyozni. Lehet, hogy nem önhöz kell idéznem ezt a kérdést, akkor elnézést. Minden esetre az európai kulturális évad forrásait mi felügyeljük. Erről tudnál valamit mondani, hogy készen áll -e ez a projekt, és a különböző országok részt vehetnek-e benne? Tudjuk, hogy sokat küzdöttünk ezért, nem a Creative Europe-on belül van, és nem ennek a költségvetésén belül ez. Ezt említettük már a bizottság keretében. Az Agriból lehet elvonni forrásokat, de benyújtottak egy módosítót a Kreatív Európára nézve, hiszen ez a forrás nem elégséges, tehát lehetnek kiegészítő programok. Bár nagyon érdekes kihívás ez az európai évre nézve, de majd meglátjuk, hogy a kolléga mit mond erről. Úgy tűnik, hogy egy olyan program van, amely itt szóban forog, most a foglalkoztatásról beszélek, vagyis hogy hány vállalkozás, kis vállalkozás függ ettől a programtól. Tehát ez egy olyan tér, amelyet védeni kell, és egyértelmű választ kell adnunk a helyzettel kapcsolatosan, illetve hogy a bizottság milyen erőfeszítéseket tesz. Beszélek most a Juncker programról, hogy ez milyen mértékben a foglalkoztatás teremtés milyen mértékben indítja újra a növekedést, és milyen lehetőségek vannak a Juncker csomagban. Többen, akik ebben az ágazatban mozognak, fiatalok, 29 év alattiak, és nagyon nehéz lehet ezen fiatalok számára, hogy máshol elhelyezkedjenek ezt a szempontot is meg kell vizsgálnunk, tehát a foglalkoztatás szempontját egyrészt, illetve a minőségi foglalkoztatást, vagy ahol van valamiféle jövőbeli kilátás is, tehát ezt praktikus szempontból is meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire gyakorlatilag ezek a programok, ezt a foglalkoztatás szempontjából is tekintenünk kell. Nagyon kényes kérdés ez is. Mennyire életképesek ezek a vállalkozások, milyen profitot termelnek pénzügyileg, mennyire fenntartható a tevékenységük a képzésre, oktatásra is fordítani kell, hogy képzette emberek tudjanak részt venni ezekben a feladatokban. nagyon világosan meg kell vizsgálnunk, milyen lehetőségek vannak a valódi, fenntartható sikerre a jövőben ezen a területen. Az elnök a bevezetőjében egyfajta szintézist foglalt össze a szakbizottsága kapcsolatosan, illetve hogy a bizott, illetve hogy a parlament szeretne tovább lépni ebben az ügyben. Köszönöm az elnök, köszönöm mindenkinek. Talán most eljött az ideje, hogy önöknek is megadjam a szót. Bárták úr, hogyha szeretne szólni. Ez most egy előzetes vita volt, ok, szeptember 5-én egy újabb vita lesz, és novemberben benyújtják majd a tervezetet, és egy ernyékeredai ülés is lesz, hogy a legfontosabb kérdéseket megtárgyaljuk, amelyeknek a tervezetben szerepelniük kell. Tehát majd novemberben erre kitérünk, tessék. Thank you, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony, köszöntök mindenkit. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek ezért a mély, mély elemzésért, hiszen nagyon jól becsatorhasználható a program félidős felvizsgálatába, ezért nagyon örülünk annak, hogy megrendezték ezt a vitát, és tovább beszélhetünk a program megvalósításáról, mert számunkra a legfontosabb az, hogy ebből a legjobbat hozzuk ki, és minőségi programot nyújthassunk a megvalósítás második fakaszában. Két és fél éve zajlik már a program, ez azt jelenti, hogy több felforduláson, változáson vagyunk túl, ahogy hallották, administratíve megosztották két eh, biztos és két főigazgatásák között. Azt próbáljuk elérni, hogy a DG Connect-nél a kollégák integrált programot hajtsanak végre, és teljesítsük mindazt, amely eh, a program jogi alapjában szerepel. Van egy eh, csapatunk, amely rendszeresen összeül, együtt kezeljük a, az ágazati trendeket, tájékoztatjuk egymást részleteiben arról, hogy mi történik a médiában, kulturális oldalon, és együttműködünk igen szorosan a pénzügyi eszközzel is. Egyelőre azt gondolom, hogy a programvezetése irányítása biztosított a két igazgatóság révéről és a, révén és a két biztos kezében eh, az adminisztratív megosztottság ellenére. A program kulturális oldalával kapcsolatban az a feladatunk, hogy eh, a kulturális sokszínűséget biztosítsuk Európában, azért, hogy gondoskodjunk a kulturális versenyképességről a vállalkozások számára, hogy a kulturális szereplők mobilitását biztosíthassuk Európában, és végül, de nem utolsó sorban, hogy erősegítsük az interkulturális párbeszédet, a vallásközi párbeszédet, amely sokkal fontosabbá vált, mint a program beindításakor volt, tekintettel a legutóbbi eh, menekült helyzetbéni fejleményekre. A program eh, alakult időközben, és ez azt jelenti, hogy eh, a rendelkezésünkre álló lehetőségeket tudjuk alakítani, és el tudunk érni egy észszerű keverékét a folyamatosságnak, annak, amit korábban a kulturális programban csináltunk, és az innovációnak, ami azt jelenti, hogy új dolgokat, új megközelítéseket, e, kreatív gondolatokat vizsgálunk meg. A program kulturális részében azt gondoljuk, hogy hamarosan e, el, e, elérjük a célunkat az együttműködési projekttel. Ennek a projektnek az összetétele megfelel szerintünk annak, amit, el kell, amit meg kell teremtenünk, hiszen a teremtő a, kreatív művészeti ágakat nehéz más ágazatokhoz össze, ágazatokkal összehasonlítani, mégis azt gondoljuk, hogy az innovatív gondolatok is teret nyernek új technológiák használata révén. Abban a részben, amely a, amelyet a platformoknak és hálózatoknak szendeltünk a programban, most hirdettük meg a, legutóbb, a legutolsó pályázatot, évvégén jár le, és remélem, hogy a program utolsó négy évében először is képesek leszünk összeállítani egy hálózati listát, amely képviseli a legfontosabb, minden fontos kulturális ágazatot és alágazatot Európában, és amely a bizottság és az intézmények számára nagyon megbízható partner lesz, bemutatva a helyzetet az európai kulturális szintéren. A platformok esetében, amely a leginnovatív része ennek a Culture alprogramnak, ott folytatni szeretnénk a, a nagy szervezetek öm, kell kapcsolatos munkát, amelyek az új fel, felbukkanó tehetségekkel foglalkoznak, az új művészek, fiatal művészekkel, megint Európa, egész Európát lefedve. Nagyon jó tapasztalatunk van a segélyplatformmal is, most hoztuk létre, és reméljük, hogy jövő év elejére már el tudjuk mondani azt, hogy megdupláztuk, és folytatni tudjuk a munkát A 7 év, 7 év alatt háromszor jelentettük meg pályázatot, most nyújtjuk be, az, most hirdetjük meg az utolsót, és nagyon remélem, hogy válaszolunk majd az ön aggodalmára is azzal, hogy a program nem, annyi, nem annyira gazdasági irányultságú, hanem sokkal inkább művészeti, kulturális tartalmakat nyújt, és ezt legjobban a platformokkal lehet bemutatni. Ami Eh, az a Creative Europe eh, hivatala kialakított platformunkat illeti, nagyon szilárd az együttműködés, és azt gondoljuk, hogy ilyen kicsi programban igazán szerencsések vagyunk, hogy létrejött ez a hálózat. Persze egyes országokban nem volt könnyű az hivataloknak a korábbi kulturális kapcsolattartó pontokat összekapcsolni, eh, hogy egységes hálózat jöjjön létre, de három év után elmondhatom, hogy az esetek 99%-ában 99 nagyon jól működik, és azok a kollégák, akik a hivatalokban dolgoznak, élvezik a munkát, és sokat fejlesztettek, a, javítottak a helyzeten, hiszen megerősödtek az egyesülések révén, és számunkra ez egy nagyon-nagyon használható hálózat. Évente kétszer találkozunk velük, és vannak eh, elektronikus és digitális eszközeink a folyamatos kapcsolattartásra, ezért eh, meg kell vizsgálnunk eh, az Európai Parlament jelentését, hogy megnézzük, hogy hol vannak a hiányosságok, amelyet ön említett. Ami a pénzügyi eszközöt, eszközt illeti, az elmúlt évben két képzést tartottunk a hivataloknak a pénzügyi eszközről. Ennél tovább nem tudunk menni, hiszen a hivatalok teljesen tudják, hogy mi, mi viszont nem tudjuk, hogy egyes országban milyen eszköz, melyik eszköz indítjuk be, nem akarunk eh, hamis eh, illúziókat kelteni, azt illetően, hogy hol a rendelkezésre majd pénzügyi eszköz, majd pár év múlva talán már meg tudjuk tenni. Amint tudjuk, hogy hol kezdjük el, ott, oda fogjuk koncentrálni eh, a kommunikációnkat. Még egy utolsó mondat a harmadik országokról, a program nyitott a déli és keleti szomszédaink felé, Grúziával, Moldova, Moldáviával és Ukrajnával már együttműködünk. Érdeklődését jelentek és e, jeleztek, és Tunéziával, Izraellel is elkezdtük a tárgyalásokat amelyek nagyon jó úton haladnak, viszont a jogi alapban nagy akadályokat láttunk, mégpedig abban, hogy teljes harmonizációra van szükség jogszabályi területen, amely feltétele a részvételnek a média programban. Ez megnehezíti ezeknek az országoknak a részvételét a teljes programban, de részt vehetnek a kulturális részben. Ezek a megjegyzések, amelyek elhangzottak az administratív eh, munkáról és a pályázatokról, ezt, eh, átad, ezt a válasz, válaszokat átadom Briannek, aki a legjobban ismeri, hogy eh, a program napi szinten hogyan zajlik az ügynökségeknél. Köszönöm. Köszönöm szépen. És mivel a Kulturális Bizottság októberben Tunéziába látogat, érdekes lenne összegyűjteni addig javaslatokat Marokkó-Tunézia vonatkozásában, és összefogni a velük ezekkel az országokkal és kultúrákból jövő emberekkel dolgozók tapasztalatait, illetve a kulturális örökség vonatkozó ismereteinket. Köszönöm. Ez egy nagyon fontos vita, nem akarom megismételni, amit Kár elmondott, csak néhány kiegészítő megjegyzést tennék, ami a társ menedzselését illeti, a DigiConnect és DJL közös munkáját. Ennek az előnye az, hogy a program több emberhez eljut, más EU programokkal is összefüggésbe kerül a 2020-as célokkal. A DG Connectnél van egy, lesz egy média igazgatóság, de mondta úr lesz ennek az igazgatója július 1 és ez az egység lesz a kutatásért felelős, a média technológiák kutatásáért, és a szinergiák feltárásáért, kihasználásáért. A mandátum fő célja a digitális belső piachoz való hozzájárulás, ennek a szabályozási aspektusának a kezelése, a szerzőjogok, az audomia média szolgáltatások szabályozása, de nyilván a valódi változáshoz nem elég a jó szabályozás, támogató eszközökre is szükség van, az ipar átállásának támogatására a média alprogramban a kiegészítő intézkedésekkel próbáljuk a szabályozási reformot támogatni. Tudjuk, hogy a média ágazat folyamatos változásban van világszerte Európában is. Sok a konvergencia, sok az új jelenség, ugye a Netflix most jelent meg csak Európában hirtelen, megváltoztatja a valóságot. Ez egy nagyon érdekes, innovatív ajánlat, egyben kihívás is az európai működtetők számára, tartalomszolgáltatók számára. Tehát a világ nagyon gyorsan változik, és ezért úgy gondoljuk, hogy ez a kiegészítő tevékenység a belső piachoz való kötése a média alprogramnak feltétlenül szükséges. Ami az ön megjegyzését illeti, egyetek értek Karollal, hogy ennek a programnak van egy stratégiai jellege, mert a kommunik... a garancia eszközzel a kreativitást szolgálja közvetlenül, illetve az online terjesztést is végre megragadja, mint új technológiát. A, filmeknek a eljutatása minél több nézőhöz teljesen megváltozott, tehát együtt akarunk működni a desk hogy, és persze önökkel is, hogy meg az új egységünk révén rendszeresíteni ezt a együttműködést. Ami az új facilitást illeti, vettük a kritikát, számolunk vele, és mindent megteszünk azért, hogy javítsunk a helyzeten. A mi ágazatunk azonban egy speciális ágazat. Korábban nem volt jellemző a piaci típusú támogatások adása ennek a szférának, és nekünk is át kell állnunk. A korábban kialakított kritériumok nem működnek, ki kell ezeket újra alakítani. A garancia alaphoz még nincsenek bejáratott módszerénk, definícióink. Önök is, meg mi is egyébként hosszúnak tartjuk ezt a két évet, lehetne erről külön beszélni, hogy miért tartott két évig, míg eljutottunk ideig, de a lényeg az, hogy most az EIF-fel közösen eh, el fogjuk dönteni, hogy mely országok, mely bankok vesznek részt a programban, és attól kezdve sokkal több konkrétumot eh, tudunk majd a deszkek felé is kommunikálni. A mutatók kérdésére reagálva, meggyőződésem, hogy ez egy fontos kérdés, költségvetési vonatkozású kérdés, az eredményekről valamilyen alapon be kell tudni számolni, és tudjuk, és akarjuk is, hogy, hogy több és jobb módon tudjunk jelenteni. A középtávú értékelés megmaradt, de ezen túlmenően szeretnénk a meglévő mutatók, a rendelet által meghatározott mutatók alapján több jelentési tevékenységet végezni. Nem akarom intézményi szempontból megerőlegezni, hogy a bizottság majd milyen álláspontot fog képviselni a költségvetési tárgyalások során, de annak tudatában vagyunk, hogy a kihívás nagy, nagyon sok a változás, és minél több támogatást tudunk nyújtani, annál jobb. Minél több új típusú eszközt tudunk mozgósítani, annál jobb. És minél jobban megfelelnek ezek a napi realitásnak, annál jobb a helyzet. Köszönöm szépen. Ez az utolsó gondolat nagyon fontos, és ezzel kapcsolatosan jó tudni, hogy a Connect főigazgatósággal való kapcsolattartásban felmerülnek-e javaslatok olyan pénzügyi eszközökre, amelyek az EFSZ-vel integrálhatóak. A pénzügyi eszközök valamennyire lecsökkentek, de ambiciózusabbnak kell lennünk, és az FC forrásokkal kellene összefogni ezeket eh, a, a finanszírozási forrásokat. Ezekről a kérdésekről már az előző ülésen is szó volt. Ez nem szorosan a Creative Europe-hoz kapcsolódik, de például ezen kis mikrovállalkozások esetében ezek nem mindig annyira összekapcsoltak vagy integráltak, nem lehetne valamilyen európai platformot létesíteni, az EPSZI-vel együtt ehhez a kulturális és kreatív iparágaknak nyújthatna támogatást. Adesso partiamo con, con questo, vediamo come rispondono, vediamo quante banche secondo i fondi riescono a entrare, ma avere l'ambizione di... Na majd meglátjuk, hogy hogyan jönnek be a válaszok. Minden esetre kívülről kritikus tömegre van szükség. Az FC egyáltalán nem beszél a kultúráról, legfeljebb az oktatásról. Proaktivitásra van szükség, a projektek nem fognak sütgalomként a szánkba repülni. Minden esetre ezeket a kérdéseket a főgazgatóságnak is meg kell fontolnia. Most Brian Holmesnak adom meg a szót. Igazgató úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kíváncsiak vagyunk a válaszára. Köszönöm szépen, Koszta asszony. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm még egyszer, hogy lehetőséget kaptam, hogy beszéljek a program végrehajtásáról. Én azokról az agályokról beszélnék, amelyeket a DESZ vetett fel megpróbáltunk segíteni a DEX-nek, hogy kommunikáljon az ügynökséggel és a szakbizottsággal, és egy online közösséget is megpróbáltunk létrehozni, de lehet, hogy túl messzire mentünk. Október 25-26-án a deszknek lesz egy találkozója Brüsszelben, ott talán megvizsgálhatjuk, hogy hogy tudjuk az interakciót jobban javítani, és hogy milyen további interakciót és képzést tudunk biztosítani nekik, hogy megfelelő tájékoztatást kapnának. Arról is beszélt, hogy a desznek talán több információra volna szüksége az alkalmazás, illetve a pályázatokkal kapcsolatosan, különösen azok vonatkozásában, amelyeket elutasítottak, a bizottsági szolgálatos szolgálatokkal is egyeztetni kell erről. Adatvédelmi kérdéseket is meg kell vizsgálnunk, előfordulhat, hogy a pályázók kérem jóvágyását ki kell kérnünk, hogy a deszkhez tovább küldhetjük-e az adatokat. A deszt úgy tudjuk tájékoztatni, akkor tudjuk tájékoztatni, amikor döntést hozunk, hogy ők ugyanakkor kapjanak információt, mint a pályázók, de hát ez kivitelezhető. Ugyanezt a megbeszélést folytattuk a bizottsággal az Erasmus plus kapcsolatosan, úgyhogy szerintem van tér a cselekvésre. A korábbi pályázatoknak online ezeket elektronikusan kellett benyújtani, és papíron. Megpróbáltuk ezt a minimálisra szorítani. Sokan rázák most a fejüket. Most már nem kell papír alapon benyújtani az információkat, csak online úgyhogy ez már előrelépés. Végül pedig a szakértők felhasználását illetően az ügynökség eh, számára nagyon fontos, hogy javítsa folyamatosan a munkájának a hatékonyságát, de a minőségre is összpontosítanunk kell. Nagyon széles körű és mély tapasztalatunk van a szakértők eh, felhasználásával online módon. és a legutóbbi alkalommal is volt olyan, hogy interneten végezték el a feladataikat, másokkal személyesen egyeztetünk, és 94%-uk azt mondta, hogy megkapta az információt a munkájához. Persze nagyon jó, hogyha találkoznak a szakértők, és megismerkedhetnek egymással, és megoszthatják a tapasztalataikat. Az értékelések minőséget nem annyira érintették ezek a találkozások, de számukra hasznosnak bizonyultak. Az egyes értékelések, amelyek online folytnak, és a konszenzus nagyon hasznosak, de ami a kényesebb kérdéseket illeti, vagy eseteket, ilyenkor véleménykülönbség van a szakértők között, és ilyenkor lehet, hogy néhány szakértő találkozzon Brüsszelben. Nagyon örülök, hogyha megint megkapjuk az információkat, hogy tudjuk tovább javítani a munkánk színvonalát. Köszönöm szépen. Mm, e Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék mondani. Nem tudom, hogy van-e még valakinek kérdése. Nekem két hozzáfűzni valóm van. Az egyik a pénzügyi oldallal foglalkozik. Ennek az eszköznek a jellegzetes vonását illetően értem, hogy mire van szükség, de több részletre lenne szükség az eszköz jellegét illetően. Tehát egész Európa számára minden pénzügyi intézményt lefedve, ideértve a bankokat, az ügynökségeket, és függve, függően a benyújtott pályázat minőségétől megállapíthatunk valamiféle kategóriákat, hogyan kell ezzel elérni a, a földrajz és az ágazati egyenlőséget. És tudom, hogy ö, különféle kategóriákat állapítanak meg a finanszírozásban, de hogyan tudunk olyan rendszert létrehozni, amelyben valamiféle egyenlőség vagy egyensúly jön létre a különféle ágazatok és a különféle régiek között földrajzi értelemben. Szeptember 5-én már több információ lesz a kezemben, de értem, hogy van ez a fokozási rendszer, annak kategóriák is, ami nagyszerű. És harmadszor kiegyensúlyozott portfólió ágazati tekintetben, és földrajzi szempontból is, mert figyelembe kell venni azt is, hogy létrejött valamiféle egyenlőtlenség a különféle régiók és érdeket felek között. Ezt, erre, erre akartam kitérni, ha nem is ma, de majd szeptember 5-én, de a különféle FC alapok felhasználásával lehetőségünk van arra, hogy több európai érdekelt felet bevonjunk, de nagyon egyetemen el kell mondani, hogy, inte, hogy a, a lehetőségek, a befizetések integrációra van szó, van szó, és egyenlőséget kell teremteni ebben az integrációban is. Figyelembe kell venni a társfinanszírozás jellegét is, és hogy az mit von maga után, de nem akarunk egy költségvetési tételt megnyitni és egy másikat bezárni, és figyelembe kell venni a, különféle, a kultúra különféle dimenzióit és arcát is. Ami pedig az acsát illeti, a nemzeti deszkek bevonása nagyon fontos, valamiféle valós párbeszédet kell teremteni, és szerintem fordulópont lesz ez, jelentős fordulópont, mert a lehető legjobb stratégiákat hozták létre, e, és a e, működtetők is azt mondták, hogy e, a munkaterhelésük növekedett, növekedett akkor, amikor dokumentumokat akarnak elérni. Az egyszerűsítés inkább csak egy álom. Említették az online szempontot is. Csak érteni szeretném, hogy Tehát online szempontról volt szó, és értem, hogy ebben a dimenzióban vajon lehetséges egy olyan rendszert létrehozni, amely csökkenteni a bürokráciát. Számos ember neki kezdett már a lehető legjobb szándékkal, próbálták csökkenteni a bürokráciát, de mégis katasztrófa lesz a vége, hiszen túl sok az akadály, és kiugranak a hajóból. Megtaláljuk a módját annak, hogy párbeszédet teremtsünk a finanszírozók és a kedvezményezek között, és létrehozunk egy rendszert, amely a lehető leghatékonyabb ezért az elérhetőség megvalósul, és az akadályokat elhal, elhal, elhárítják. Ez nagyon fontos lenne a kedvezményezetek száma, számára. Említettük a 40%-os arányt, a kiegyenlítést. Be is fejezem itt most, hiszen lesz még más lehetőségünk a megvitatásra. Térjünk rá a mutatókra. Költségvetés nélkül nincsenek mutatóink, de van, van költségvetésünk. Szeretném tudni, hogy minek alapján hozzuk létre a mutatókat. Átfogó tanulmány készült, számos mutatót, adatot már benyújtattak, de mindez véleményem szerint az EGRC tehát a közös kutatócsoport. Kéne valamiféle kérdés vagy témát megjelölni, amelyel a kutatóközpontot megbízunk, hogy valamiféle feladatot adjunk nekik, hogy tisztázhassák saját céljukat. Nagyon sok lehetőséget hallottunk kutatásra, tehát össze kell valamit állítani, aminek, egy, egy, aminek van valami egyetemi célja és felépítése. Megadom a szót Morgan úrnak. Egy kérdésem van csak. Az indikátorok és az értékelés két központi része a feladatnak. Kérdés tehát az, hogy kétségeim vannak a e, távolban dolgozó szakértőknek az értékeléséről, hogy vajon mennyire tudják kifejezni objektív e, ítéleteket. Túl, túl nagy itt a szubjektivitás, túl, nagy, túl sokat mindunk a e, személyes döntések és személyes belátásra, ezt akartam hangsúlyozni. Én is mondok pár szót, és aztán az agency, az ügynökségi kollégám hozzászól majd. Nagyon röviden, ami a garanti, garanciát illeti. Szeptemberben több időnk lesz arra, hogy rendszeresen áttekintsük a technikai feltételeket, pénzügyi feltételeket, az ö, eszközök ö, rendelkezésre bocsátását. Nagy általánosságban azt mondjam le ezt, hogy ez egy piac irányított eszköz, pontosan azért, mert olyan sokféle ágazatot átölel, ezért egy, egyensúlyot, egyensúlyt kell teremteni a kulturális, az audiovizuális, a zenei, e, a videójátékok, a film ágazat között. Nem mondhatjuk meg a bankároknak, hogy mit tegyenek ezekkel az ágazatokkal, nem az elképzelés, hanem az az elképzelés, hogy lehetővé tegyük e, a bankoknak, hogy osztjuk a kockázat egy részét velük, de, de pénzügyi szakemberekként az ő feladatuk az, hogy a kölcsönzési eszközt kialakítsák, amelyet aztán a piac rendelkezésre bocsájtanak. Ezt lépésenként kell majd kialakítani. Most először indítunk be egy ilyen eszközt, tehát nem tudjuk előre megmondani, mi az eredménye. Eh, a legfontosabb feladat az a rugalmasság, különféle kölcsönöket hoznak majd létre, eh, hiteleket a bankok eh, az ügyfelek igényeihez alakítva. Ez a legfontosabb üzenete a pénzügyi eszközökről szóló vitának, ami az FC-t tekintetében nagyon szoros figyelemmel követjük a piac reagálását a bankok és a vállalatok intézkedésére és az eszköz felvételére. Próbáljuk majd megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az FC-től az eszközbe adunk át eszközöket, és hogyha jól megy, akkor megnézzük, hogy lehetséges-e folytatni. Persze a tékapra nagy szükség van, és ezt nagyon érdekes lenne figyelemmel követni. Ami pedig az indikátorokat illeti, különbséget kell tenni a különféle szintek között. A Kreatív Európa rendelet megteremti a jogi alapját a program mutatóinak, nagyon hasznosak is, de fel akarjuk dúsítani független értékelőkkel fogunk együttműködni a időközi értékelésben. Feladatot, adok neki, feladatot adunk nekik, és ők majd felveszik a kapcsolatot az érdekeltekkel, a mutatók a kialakításának hosszú folyamata van, nem az ujjunkból fogjuk kiszopni, és ami pedig az ön kérdését illetei a projektek odaítélésének kritériumában, Erről a Michael beszél. Köszönöm. Ennek az egész folyamatnak a komplexitása tükrében azt hiszem jó lenne, hogyha azok is foglalkoznának ezekkel a problémákkal, akik jobban ismerik a programra jelentkezőket. A szakértők és a felhasználók közötti párbeszéd nagyon fontos, mert a szakértők elolvassák a szöveget, megpróbálnak ebből kihámozni, hogy mire irányul a projekt, és szükség lenne több párbeszédre az értékelők és a megfogalmazók között. Amikor már a szakértőkről beszélünk, ne felejtsük, hogy a szakértők többnyire online egyénileg értékelnek. És kizárólag a pályázati anyag információi alapján kell dönteniük. Tehát nem szabad a történelemre, egyéb információkra hagyatkozniuk. Kizárólag a pályázat érvelési tényeit kell ö, figyelembe venni, és amikor az ember online egy, ö, egy ö, asztalnál megpróbálja ezt értékelni, az azért nagyon más, mint hogyha egyénileg van feedback lehetőség, és szerintem néha szükség lenne erre, és szoktunk is azért a magyarult esetekben szakértőket meghívni Brüsszelbe. Ezt folyamatosan egyébként értékeljük, hogy ezt az értékelési eljárás ki hogy látja. Köszönöm szépen. A valódi átláthatóságot csak a közös vitával, párbeszéddel lehet megteremteni, ebben biztos vagyok. Nagyon fontos, hogy persze közben érdekösszefonódások ne keletkezzenek. Korábban több volt az ilyen személyes egyeztetés, de itt sok olyan termék van, ami nem annyira megfogható, mint mondjuk egy acélipari termék. Itt nagyon sok szubjektivitás van per definíció nem a mi témáinkban, és annyiféle ország, kultúra, háttér van, amit nem lehet mindet ismerni és megítélni. És előfordulhat, hogy senki nem ismer egy adott specifikus szegmest. És ugye nem a projektek nyernek, hanem a projektek vivők. Köszönöm, hogy hajlandók voltak ezekre a néha nagyon bonyolult kérdésekre nyíltan, őszintén válaszolni. Ez volt az első gyakorlatilag felvonása a kapcsolatainknak, de rendezünk majd egy olyan workshopot, ahol kifejezetten ezekről a témákról lesz majd még szó. számítunk önökre. 5 szeptember 5-én a délutáni ülésünkön tárgyalunk ugyanezekről a témákról, és oda is hívunk majd szakértőket, megismerünk néhány elemzést, és eh, így a nyári szüneten is lesz némi előkészítő munkánk, el fogjuk olvasni a nekünk adott anyagokat. Szeptemberben találkozunk tehát újra. És akkor áttekintjük majd azokkal a kollégákkal közösen, akik már nem voltak itt, azokat persze fogjuk írásban tájékoztatni a ma elhangzottakról, hogy végül is közös és végleges álláspontot fogadjunk el ezekről a témákról, addig még az előadók is találkoznak, addig pedig mindenkinek eh, kellemes nyári szünetet kívánok mindenkinek, a bizottság szakértőinek, akik ma eljöttek hozzánk, a titkárságnak, és persze a tolmácsoknak is. Köszönöm szépen türelmüket. A többnyelvűség volt ma a téma. Önök is érintettek nyilván. Köszönöm mindenki. Ja, még egy utolsó utáni, utáni, utáni megjegyzés. Szomorú hírt kell közölnöm, tegnap elhunyt valaki, akit sokan ismertünk, annyira muzik. Lorenzo Amuri, aki a Creative Europa egyik olasz szakértője volt, megbénult, sokáig nem tudott egyáltalán mozogni, és de közben tavaly megnyerte az Európai Irodalmi Díjat, mert egy nagyszerű könyvet írt, amelyben megírta a saját történetét, és ez nagyon sokakat megérintett. Már a díj átadóra sem tudott elmenni, de szellemében mindig friss maradt volt, és lelkes maradt, és örült, és mi is örülünk, hogy, hogy vannak ilyen díjak, amit fiatal kreatív szerzők megkaphatnak. Az Európai Kulturális Főváros projekt, a, ezek a irodalmi díjak, mind-mind a mi kreatív Európánk pozitív megnyilvánulásai, nem lehet itt mindig konkrét mutatókról beszélni, de biztos, hogy hatalmas